Well, good afternoon, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkinek az anyanyelvén tudok jó napot köszönni, mondja az elnök úr. A tolmácsoknak közben pedig van egy bejelenteni valója. mai napon tiltakozásunk 35. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Az elnök úr meg is adja a lehetőséget a tolmácsoknak, hogy ezt elmondják. Sajnálattal tájékoztatják a tolmácsok a hallgatóikat, hogy túllépést nem biztosítanak. Az elnök úr pedig kéri, hogy mindenki tegye fel a fülhallgatóját, és hallgassa meg a tolmácsoknak a nyilatkozatát, ami tehát erről szól, hogy a parlament vezetősége által egyoldalúan bevezetett kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt tiltakoznak a tolmácsok, és sajnálattal tájékoztatják a hallgatóikat, hogy túllépést nem biztosítanak, és köszönik a megértést. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. First item, adoption of agenda. Uh, I hope you have all written. Az első pontunk a napi rendünk elfogadása. Remélem mindenki uh, látta, hogy mi lesz a napi renden. Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadottnak vesszük. a másik fogadjuk el a jegyzőkönyvet a május 16-17-e ülésünkről. Van-e valakinek ellenvetése? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak vesszük ezeket a jegyzőkönyveket az ellenvetéssel az ülésünk végéig lehet élni, ezután pedig elfogadottnak vesszük a jegyzőkönyvet, és rá is térünk a program, azaz a napi rendünk első pontjára 15 óra 30-tól 16 óra 10 percig 40 perccel a rendelkezésünkre a napirend negyedik pontjára. Iljana Ivanova az Európai Számvevőszék képviseletében fogja ismertetni a jelentést a nagy sebességű szélessávú infrastruktúráról. Csak annyit mondanék, hogy Ivanova asszony a második kamarában dolgozik, az Európai Számbevőszékben, és a kohéziós növekedési és inkluziós politikák szakterületéért felelős, mivel csak 20 percünk van erre a csak 40 percünk van erre a témára, azt javasolnám, hogy először Ivanova asszony legyen szíves és mutassa be 10 percben a számvevőszék jelentését, és utána pedig végigvesszük a frakciók képviselőit, mindenki két percet kaphat, és utána pedig a További képviselők, akik érdeklődnek, egy percet kapnak a hozzászólásukhoz. Szeretném tehát elsőként Ivanova asszonynak átadni a szót. A, miután a képviselők hozzászóltak és a kérdéseiket feltették, ismét Ivanova asszony fogja megkapni a szót, hogy ezekre reagáljon, és azután pedig ezt a témát lezárjuk. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen! Nagy öröm számomra, hogy itt lettek a szakbizottságban, és bemutathatom az eladásunkat. A KONT szakbizottságbeli volt kollégáimat is látom itt, de az ITRE szakbizottságban én első alkalommal adok elő, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon érdekes témát most elővezethetem önöknek a szélesávú lefedettség témájában. Gyakorlatilag mindannyiunk életét érinti ez, hiszen Mindannyian használunk telefonokat, számítógépeket, és mindehhez széles sávú lefedettségre van szükségünk. A tagállamokban a haladás dacára nem sikerült elérni a széles sávú lefedettség tekintetében az Európa 2020-as stratégia céljait. A gyorsabb internet sebességet jellemezzük ezzel a szóval, ez a digitális korszaknak az egyik fontos eszköze. Nem csak az európai vállalatok versenyképesség és a gazdaság szempontjából fontos ez, hanem azért is, mert a társadalmi befogadásnak az előmozdításához is hozzájárul. A kezdőpont. Az Európa 2020 stratégiában volt egy digitális menetrendünk három fő célá. 2010-ben az Európai Unió a következő szélesávú célokat tűzte ki. Az alapvető szélesáv 30 megabit per szekundumig 2013-ig legyen elérhető minden állampolgár számára. Tehát a 30 megabit per szekundumig. A következő cél az volt, hogy 2020-ig minden európai gyors szélessávval rendelkezhessen, ez 30 és 100 megabit per szekundum közötti sebességet jelent. A harmadik cél szintén 50, 2020-ig az, hogy biztosítsuk, hogy legalább az európai háztartások 50%-a ultragyors szélessávval rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy olyan előfizetés, ami gyorsabb, mint 100 megabit per szekundumos internetet biztosít. Az ultragyors, tehát a 100 megabit per szekundum feletti sebesség. És ezen célkizűzések támogatása érdekében egy sor szakpolitikát és intézkedést hajtottunk végre. Az európai finanszírozás hogyan nézett ki? 50 milliárd euró lehet elköltve 2014 és 20 között erre a célra. A vissza nem térítendő támogatások vannak ebben 5,6 millió euró Európai Beruházási Banki kölcsön, aztán FC projektek is támogatják ezt a célt. Tehát különböző finanszírozási források vannak. Az ellenőrzésünket mire összpontosítottuk, megpróbáltuk az Európai Uniós fellépések hatékonyságát értékelni, és megnézni azt, hogy a tagállamok ezeket az EU 2020-as programokat elérték-e. Azt is vizsgáltuk, hogy a tagállamok valószínűleg el tudják-e érni ezeket a célokat, ezeket a bizottság nyomon követi -e, és megfelelő stratégiákat dolgoztak-e ki a tagállamok a célok elérésére illetve hogy ezeket a célokat, stratégiákat megfelelően végrehajtották-e. A 14-20-as időszakot és a korábbi 2007-13-as időszakot is lefette az ellenőrzésünk, minden finanszírozási forrásra kitért. Ezen kívül látható, hogy öt tagállamot meg is látogattunk, Írország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Olaszország voltak ezek. Itt egy sor kulcsfontosságú érdekelt félel tartottunk eszmecserét. Ezen a dián nem tudom, mennyire jól látszik, nagyon sok kommentát nem is fűznék hozzá, de ez egy pillanatkép a gyors, szélesávú lefedettségről Európában 2016-ban. Ez a gyors, ahogy említettem, 30 és 100 megabit per szekundum közötti sebességet jelent, a zöldebb területeken valószínűbb, hogy elérik a célokat, a világosabb zöld területeken pedig lassabban halad a végrehajtás. Látható, hogy valószínű, hogy 2020-ig a célt nem fogjuk tudni elérni. Az általános következtetésünk az egész ellenőrzésből, az auditból az volt, hogy persze vannak olyan célok, amiket már sikerült elérni, az első cél, a 30 megabit per szekundumig terjedő lefedettség gyakorlatilag 2016-ig minden tagállamban elért cél lett. Bár az eredeti cél ez 2013 volt, de azért 2016-ra már nagyjából mindenkinek sikerült biztosítani azt, hogy az alapvető széles lefedettség megvalósuljon. Azonban a két második cél, a gyors és az ultragyors széles sáv esetében rosszabb a helyzet, az ultragyors esetében a leggyengébb. A több terület marad még problematikus a tagállamokban. 2017 közepére 14 tagállamnak volt kevesebb, mint 50%-os a lefedettség a vidéki területeken, és a harmadik cél az ultragyors szélesebb előfizetés, csak a háztartások 15%-a rendelkezett ilyen előfizetéssel 2017 2017 közepéig. Tehát 15%-ot sikerült elérni 50 helyet. Ezen problémák dacára, ha a tagállamok terveit a tervek szerint végrehajtják, akkor a három meglátogatott tagállamból lehetség, vagy az öt meglátogatott tagállamból lehetséges, hogy három 2025-ig eléri a célokat. Azokat a célokat, hogy minden háztartás egy gigabit per szekundumnál gyorsabb, rendkívül gyors szájásához tudjon hozzáférni. Különböző támogatásokat kaptak a tagállamok, és bár ők ezt pozitívan értékelték, mi úgy láttuk, hogy a követést a különböző Európai Bizottsági főigazgatóságok végzik, és nem feltétlenül jó közöttük a koordináció. A megvizsgált stratégiák gyengeségei. Azt láttuk, hogy minden tagállamnak volt szélesávú stratégiája, de a megvizsgált stratégiák esetében hiányosságokat találtunk, voltak olyan tagállamok, amelyek késlekedtek a stratégia véglegesítésével, a célok nem mindig voltak összhangban az EU 2020-as célokkal, és egyetlen meglátogatott tagállamnak sem volt a nemzeti stratégiájában benne a harmadik cél, amit említettem, az ultragyors előfizetések célkitűzés az a stratégiáikban általában nem szerepelt. Ezen túlmenően nem minden tagállam foglalkozott azokkal a kihívásokkal, amik az internetes infrastruktúrát érintik, hogy közép és hosszú távon a telefonokon hogy lehetne megfelelő sávszélességet elérni. Különböző opciókat lehet megvizsgálni, például a régi rézhálózatok, aztán koax kábelek és üvegszálas technológia is használható lenne, természetesen a tagállamok döntik el, hogy melyiket választják. Érdekes volt megfigyelni azt is, hogy milyen korlátozó tényezők akadályozták a szélesebb célkitűzések elérését. Az első ilyen korlátozó tényező mindig szokás szerint a finanszírozáshoz kapcsolódik. Az Európai Bizottsági tanulmányok szerint a 2020-as szélesávú célok elérésének a költsége akár 250 milliárd euróra is rúghat. Ez a 2013-as becslés. Az Európai Beruházási Bank pedig arra a következtetésre jutott, hogy a költségek 50%-a a vidéki területeket fog érinteni, ahol a lakosság 20%-a él. A külvárosi területek problémáját nem járták megfelelően körül bizonyos tagállamokban, illetve azt is láttuk, hogy az egyik jelentős Európai Beruházási Banki projekt, amit az FC is támogat, nem azokra a területekre összpontosított, ahol a közférából érkező támogatásra a legnagyobb szükség lenne. Aztán a jogi és versenyhelyzet is problémákhoz vezetett bizonyos tagállamokban, különösen Németországban fedeztünk fel ezzel kapcsolatos problémákat, és végül, de nem utolsó sorban, a megfelelő koordináció a különböző finanszírozási források között a programidőszakok során. Ezzel kapcsolatban azt találtuk, hogy az véglátogatott öt tagállamból háromnál megfelelő volt a koordináció szintje, kettőben azonban a, mondjuk a, a tartományok különböző szervezeti felépítése miatt, vagy a programidőszakok különbzései miatt ez a koordinációs probléma korlátozta a haladást. Mint minden jelentésben, van természetesen néhány ajánlásunk, ezen eredmények alapján konkrétan 8 ajánlást fogalmaztunk meg a bizottság felé. Ezek a stratégiai tervezésre, a szabályozási környezetre és a verseny elősegítésére vonatkozó ajánlások. Például felülvizsgált terveket javaslunk kidolgozni a tagállamok esetében. Azt is ajánljuk, hogy minden tagállam a Nemzeti Szabályozó Hatóságának a mandátumát vizsgálja felül, hogy megfeleljenek a verseny és a jogi környezet szempontjából is az EU-s elvárásoknak. Ez csak röviden és néhány diában mutatta most be, hogy miről szól a jelentésünk, de természetesen azért vagyok itt, hogy a kérdéseikre választ tudjak adni. Köszönöm szépen. Madam. Uh, Köszönöm szépen, összonyom ezt a bevezető előadást. Ronald Kánybada úr, aki önnel együtt érkezett az ülésre, esetleg uh, kíván némi megjegyzést tenni még az elmondottakhoz? Nem? Nem. Jó. Ó, kiváló az első képviselő, aki megkapja a lehetőséget rá, hogy felszólaljon Boni úr az EPP-től. Okay. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen ezt a, az előadást, nagyon hasznos volt számunkra, nem csak a helyzet felmérése és értékelése, hanem a további munka szempontjából is. Holnap fogunk szavazni majd az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexről, amely a jövőre nézve az 5G felé vezető úton egy új alapot fog majd képezni. Az első kérdésem az lenne, hogy gyakorlatilag mi is az az európai illetve hogyha megkérdezzük a tagállamokat arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az előbb eddig kitűzött célokat hogy tudnánk megvalósítani, tehát a 3G-től az 5G-ig való haladást, akkor azt látjuk, hogy a tagállamoknak nem mindig világos az, hogy hogy lehet ezt megtenni. Ugye egyrészt megvannak már a régen kitűzött célok, a 3G-t elérendő, aztán az újonnan kitűzött célok pedig már az 5G, 5G felé mutatnak. A második megjegyzésem a nemzeti stratégiákra vonatkozik. Ugye korábban ez egy követelmény volt, viszont az 5G-hez vezető úti tervben az volt a követelmény, hogy 2017 végére, 2018 végére legyen egy új nemzeti szélessávú, szélessár vonatkozó terv, ami a 30, 50, illetve 100 megabit per szekundumos sebesség megvalósításához szükséges. Tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy itt milyen a helyzet, és mik az európai szintű feladatok. Harmadsorban ön is említette, mi is tudjuk, hogy az internethez való hozzáférés, illetve az internet minősége a vidéki területeken nagy problémát jelent. Ez egyrészt a népességnek tudható be, másrészt vannak ezen kívül még más okok is. Az ön véleménye szerint még milyen okok sorolhatok itt fel? És amikor a szabályzási környezetről beszélünk, Ön is megemlítette a spektrum elosztás kérdését. Néhány országban problémát okozott ez, illetve okozott ez problémát néhány országban, például az ön, önök által vizsgált országokban, hiszen a jövőre nézve a 30-50, illetve 100 megabit per szekundumos sebesség megvalósítása érdekében az is fontos lesz, hogy a tagállamok meg tudjanak küzdeni ezekkel a kihívásokkal. Elnök, köszönöm szépen. Annak, érde, annak ellenére, hogy egy picit túllépte a felszólalási határidejét. Vilkunen asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az Európai Számvevőszéknek ezt az értékelését. Nagyon fontos, hogy ilyenfajta munkát végezzenek. Ez egész Európai Unió és az Unió jövőre ilyen szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő digitális összeköttetések létezzenek, és fontos ez is, hogy ezt a fejlődési folyamatot támogassuk öt tagállamot vizsgáltak, találtak-e jó példákat sikerült-e valamit elérniük, lehet-e valakitől valamit tanulni, olyan jó gyakorlatot szerezni, ahol, amit más tagállamokban is el lehet terjeszteni. Aztán aláhúzta, hogy mennyire fontos a stratégiai tervezés és a szabályozási környezet szerepe, illetve hogy a verseny ösztönzése mennyire fontos. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban találtak-e problémát erre nézve? Vannak-e olyan alapok, amelyek kell kapcsolatban az infrastruktúrát jobban lehetne kiépíteni. Ugye Boni úr is említette a vidéki területeket. Lehetne további eszközöket találni a vidéki területek fejlesztésére? Vagy menjen piac alapon inkább ez a munka? Az önvéleménye mi erről? Elnök, köszönöm szépen a kérdéseket. Van-e még? Az Aldének van-e itt képviselője? Nincs. Zöldek? Ők sincsenek itt. GUE tisztelt kollégám a GUE-ből, ő sem szeretne hozzászólni. FDDNF e képviselői szintén más képviselő szeretne kérdést feltenni az előadó asszonynak. Akkor most én következem. Mert én is az egyéb képviselők sorába tartozom. Hadd kérdezem a következőt. A térképet nézve nagyon érdekesnek találtam, hogy ott, ahol a népesség nagyon sűrű, ott megvalósult általában véve a gyors, nagysebességű internet de Dél-Olaszországban is nagyon sötét volt ez a térkép. Miért van ez? Hiszen ez tipikusan vidéki terület, Bári például az iparosítás tipikus példája. Úgyhogy mi történt ott? Ha megnézzük Franciaországot, ott meg nagyon-nagyon világos zöldeket látunk. Tehát ott nem volt túlságosan hatékony a gyors, szélessávú internetbevezetése a nagy vidéki területen, területeken. Tehát ez lenne a kérdésem. Tessék, asszonyom, visszaadom ennek a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek az érdekes kérdéseket és megjegyzéseket kiviláglott a kérdésekből is, hogy mindenkinek nagyon fontos a széles sáv, széles sávú internet a gazdaság számára az Európai Unió versenyképessége szempontjából egyaránt. Boni úr kérdéseivel kezdeném. Először is az 5G-vel kapcsolatos kihívásokról beszélnék, bár talán mielőtt még a gigabit társadalomra vonatkozó 20-25-ös célkitűzésekre térnék eh, kicsit ki, mert ugye vannak ezek a célok is, amelyek azt jelentik, hogy eh, minden fő gazdasági hajtóerő számára legyen megszakítás nélkül működő eh, egy gigabites 5 g működő vagy legalábbis 3, 300 megabit per szekundumos sebességű, ami aztán majd fölemelhető egy nagyobbra. Hát ez az a célkitűzés, amit 2025-re tűztünk ki magunk elé. Az 5G-vel kapcsolatban egyébként nagyon gyakran azokat, azt a kérdést teszik föl nekünk, hogy mi a jobb, az 5G vagy az üvegszálas vagy a e, réz e, vezetékek, vagy más technológiák esetleg, és hogy az 5G itt hol e, szerepel. Nyilván az európai számbevőszék az, ennek a kérdésnek a technológiai részéről nem tud sokat mondani, de annyit tudunk mondani, hogy az 5G nem fogja helyettesíteni az üvegszálas technikát, csak ki fogja azt egészíteni. Tehát az üvegszáles technika az az alapvető infrastruktúra, amire szükség van ahhoz, hogy az 5G megvalósuljon és működni tudjon. Tehát a kérdésére reagálva én úgy gondolom a mi szempontunkból ez a legfontosabb, de természetesen ahhoz, hogy elérjük az ötkés, kitűzött ötkés célokat, ahhoz meg kell teremteni az elszükséges infrastruktúrákat. Ugye vannak különböző megoldások, infrastruktúrák, lehetőségek, és ezek közül válogattak a tagállamok. Azt alá kell mindenképpen húzni, hogy a szélessávú internetre vonatkozólag nincs közös európai politika, tehát minden tagállam tagállamnak saját felelőssége, illetve saját döntése az, hogy a kínált lehetőségek közül mit választanak. A stratégiákra vonatkozó kérdésére azt tudom mondani, hogy természetesen különböző stratégiákat alakítottak ki a különböző államok. Például Németországban úgy döntöttek, hogy egy olyan modellt követnek, ahol a már meglévő rész húzalos technikára, illetve hálózatra építenek. Ott egy nagyon jól fejlett telefonhálózat már mm, amúgy is megvolt. Ez egy kicsit olcsóbb technológia, viszont nem engedi meg a nagyon magas sebességek használatát. Tehát még hogyha egy csomó lehetőséget is biztosítunk, legjobb esetben is 360 megabit per szekundum sebességet tudnak maximálisan elérni. Még a vectoring technológiák segítségével is, bár ez attól is függ, hogy hányan használják a technológiát, mert minél többen használják, annál alacsonyabb lesz a sebesség. Tehát ez egy olyan példa volt, ahol a tagállam egy konkrét technológiát választott ki és arra épített. Másik példa, amit említenék, Olaszország. Emnök úr is megemlítette, és Birkolen asszony is, hogy milyen jó példákat, illetve jól bevált gyakorlatokat tudnék hozni. Hát a jelentés valóban nem a tagállamok teljesítményének értékelésére ment ki, hanem példát hoztunk. Öt tagállamot akartunk megnézni, és láttuk, hogy um, amikor megnézzük az összes 28 tagállamot, akkor láthatjuk azt, hogy 2011-hez képest 2017-re minden tagállamban történt némi előrelépés. De ha megnézzük, hogy hol fejlődtek legtöbbet, ebből a grafikonból világosan látható volt, hogy Olaszország az az egyik olyan tagállam, ahol valóban nagy benyomást keltő előrelépést tapasztalhatunk az audit során. Tehát ez egy olyan jó példa, amelyet felhozhatnánk. Hogy miért? Miért sikerült nekik ilyen sok sötét-zöld területet teremteniük? Hát azért, mert ismét csak a tagállam kellett, hogy eldöntse, hogy milyen stratégia alapján fejleszti a hálózatát hogyha összehasonlítjuk Németországot, Írországot és Olaszországot, azt mondhatjuk, hogy mind a három államban létezett részszálas hálózat, de még Németország ezt fejlesztette tovább, Olaszország egy más modellt választott, tehát egy teljesen új beruházási modellt választott ki, és úgy döntött, hogy a, az üvegszálas technológiát és megoldásokat részesíti előnyben. És ez magyarázza meg azt a hatalmas ugrást, amit a lefedettségben el tudtak érni, illetve azt, hogy az infrastruktúra teljes mértékben megváltozott ebben az országban. A kezdeti helyzethez képest. Aztán a vidéki területeken a hozzáférés, illetve a népesség kérdése. Ez nagyon fontos kérdés, mert ez egy kicsit szélesebbre tágítja a panorámát, és arról is szól, hogy a szélessávú internet lefedettség finanszírozása hogy kellene, hogy kinézzen. 250 milliárdra becsüli azt az összeget a bizottság, amelyre szükség lesz a fejlesztéshez, de hogy honnan jön ez a pénz? Legelső sorban magánforrásokból. Ez a az egész forrás, illetve finanszírozásnak a kulcsfontosságú része. Az európai szintű, illetve a nemzeti szintű finanszírozás ehhez eléggé korlátozott. 15 milliárd az európai, ennek a fele kölcsön, a másik fele pedig támogatás, tehát ez összesen 6%-ot fog kitenni az összes támogatás szempontjából, és eh, részben megválaszolja ez azt a kérdést, hogy miért eh, van ennyire alacsony hozzáférés az egyes területeken? Hát azért, mert a magánszektor oda fog befektetni, ahol profitot szagol. Tehát az európai, illetve a nemzeti vidékfejlesztési támogatás itt segíthet, csak az a kérdés, hogy ezt megfelelő hatékonysággal teszik-e meg. Néhány esetben úgy láttuk, hogy az Európai Beruházási Banknál felvett kölcsönt nem használták ki megfelelő hatékonysággal, nem a leg, legrászorulóbb területeknek adták ezeket a támogatásokat. Arra nézve, hogy a szabályozási környezet, illetve a versenyhelyzet mennyire fontos itt, Virkolen asszony tette föl ezt a kérdést is. Én úgy gondolom, hogy a finanszírozás után a második legfontosabb kérdés ez. Még a finanszírozás kérdéséhez hozzá kell tegyem. Az is fontos volt, hogy a tagállam helyesen ítélte -e meg azt, hogy a szükséges támogatásnak mekkora is az összege. A legtöbb meglátogatott tagállamban készült ilyen elemzés, de nem mindegyikben. Tehát nagyon világos, hogyha az ember nem elemzi először megfelelőképpen, nem nézi meg, hogy mennyi támogatásra van szüksége, akkor nehéz lesz a kihívásoknak megfelelni. A szabályzás, illetve a verseny tehát, ahogy mondtam, nem kevésbé fontos, de mondjuk úgy, hogy második legfontosabb tényező a finanszírozás után nyilván különösen új szereplőknek nehéz betörni a piacra. Látunk néhány esetet Németországban, ahol a fogyasztóknak nehéz volt bizonyos szolgáltatásokat visszamondani, illetve a vectoring technológia nehézé tette az új szereplők belépését a piacra. Írországban is láttunk versenyjoggal kapcsolatos problémákat. A további három tagállamban viszont úgy tapasztaltuk, hogy a szabályozás, illetve a jogszabályok megfelelőképpen működtek. Aztán még a pénzügyi eszközökről van egy alap, amely feltétlenül hasznosít, ez a hálózat csatlakoztatási eszköz. Így ezen keresztül még több pénz is rendelkezésre áll majd de számunkra, a számbevőszék számára az a legfontosabb, hogy minél hatékonyabban és eredményesebben költsék el a rendelkezésre álló pénzeket. Remélhetőleg erre oda figyelnek, és ugye ez erről szól többek között a néhány ajánlásunk is. Aztán a Benelux államok beli gyors sebességű internetet is említette, más ilyen kérdéseket is kapok, és azt látjuk, hogy a vidéki területeken mindig probléma van. Pontosan a Benelux államok ilyenek, Málta esetleg, mint kis ország Itt látjuk azt, hogy a vidéki területek fejlettebbek, de ez talán mm, igazából érthető, mivel hogy kisebb országokban talán könnyebb a fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztése. Azt hiszem egyelőre ennyit szeretnék mondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Akkor az a javaslat, hogy szervezzük át a tagállamokat, hogy kis tagállamok legyenek, hiszen akkor jó eredményeket fognak elérni. Természetesen csak vicceltem, mondja az elnök úr, de bármilyen. De mindenképpen nagyon érdekes volt a beszámolójuk, és reméljük, hogy lesz elég befektetés a nagysebességű kapcsolatokba. Nem tudom elképzelni, hogy északon Finnország egyes részei, amelyek nem sűrűn lakottak, hogyan boldogulnak Helsinki-t, Kopenhágát és más agglomerációkat el tudok képzelni. Ezek a vidéki területek azonban nehéz helyzetben vannak, különösképpen Franciaországban. Ezt javítani kellene, hogy a beruházások hatékonysága is javuljon. Tehát megköszönöm mindenkinek az észrevételeket, és most azt javaslom, hogy térjünk rá a következő pontunkra. Tehát lezárjuk a nagysebességű szélessávú infrastruktúráról szóló jelentés ismertetését, és eltérünk az Európai Unió 2019. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, az összes szakaszsal foglalkozunk, és Jens Kájer az előadó, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy eh, szimpátiával és eh, szorgalommal szoktam eh, mindig ezzel a, itt ebben a bizottságban is, és a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban is dolgozni, és a tapasztalat még mindig azt szoktam mondani, mutatni, hogy a ami nincs fókuszban a különböző bizottságokban, illetve szakbizottságban azt meg kell próbálni fókuszban hozni. A többi kolléga is nyilván azért felelős, hogy a saját szempontjából a saját területére felhívja a figyelmet. Így van ez ezzel a szakbizottságban is, és nagyon örülök annak, hogy ezt megtehetem most az ITRE szempontjából is. Minden esetre a mostani vélemény általában úgy szokott, úgy, úgy néz ki, hogy szokott kinézni, hogy Buzek úrral csináltam egy tervezetet, és ezen kívül természetesen a az elnök és az árnyék előadók együttműködését is köszönöm. Minden esetre 2019-es költségvetéshez most véleményt készítettünk, és az előző évekhez hasonló mintára épült fel előzől is úgy néz ki a költségvetési eljárás, hogy májusban adja be a bizottság a tervezetet, aztán azt a tanácsnak viszi tovább, adja tovább. A tanács a javaslatokat általában jelentősen csökkenteni szokta, húz, kihúzta húzogatni, meg szokta kótítani az összegeket, és aztán a a költségvetési rendeletek kapcsolatban jelentést vagy véleményt készítő emberek mindig azt szokták prób- megpróbálni, hogy amit a bizottság eredetileg javasolt, a tanács meg elvett, azt visszahelyezzék a költségvetési költségvetésbe, illetve hogy a megrövidített, csökkentett költségvetési sorok, amelyek például az FC javára megrövidítettek, ne szenvedjenek sokat. Ugye a szakbizottságban itt sem vitatja senki, hogy az FC mennyire fontos eszköz. Az én frakcióm semmiképpen nem vonja ezt készség, kétségbe, ugye ez egy kölcsön, kölcsönt lehetővé tevő eszköz, ez Ivánova asszony is beszélt egyébként az előadásában erről. Minden esetre a, vannak olyan költségvetési sorok, amelyek garanciát tudnak biztosítani annak érdekében, hogyha nincsen megfelelő kölcsönmennyiség, vagy hitelmennyiség ebben a az alapban. És ugye általában sajnálattal szoktuk venni, hogyha emiatt más költségvetési sorokat kurtítanak meg, hiszen olyan programoktól vonják meg a pénzt, amelyek saját maguk is igen nagy jogosultsággal rendelkeznek. Különösen két ilyen költségvetési sor van, a közös kutat, kutatási program, illetve a hálózatcsatlakoztatási eszköz, ezek érdeklik legjobban ezt a szakbizottságot és ugye megint vissza kellett, megint alá kellett húzni azt, hogy ugye innen nem, nem tanácsos túl sokat elvonni, aztán az ügynökségekkel kapcsolatban is felszokott mindig merülni a kérdés, hogy megvan-e megfelelő eszköz az ügynökségeknek, illetve a, hogy az ügynökségeket is meg szoktuk kérdezni, hogy a bizottság javaslatával eleg, elégedettek-e, hogy a ö, szükségleteiket kiegyenlíti, illetve hogy meg, megfelele a szükségleteiknek az adott forrás, az ENISZ-tól kezdve a, a, a, az többi ö, ügynökséggel szoktunk beszélni, annak érdekében, hogy ugye az rájuk bízok feladatokat ki tud, meg tudják tenni. Az 1A költségvetési sort megemelték, ezzel elégedettek lehetünk, és azzal is, hogy a klímaváltozásra szánt kiadások az összes kiadások 20%-át fogják általában kitenni, és azért ez nagyon jól megfelel az szakbizottság vonalának vagy kívánságainak. Tehát, hogyha ez támogatást kap, akkor én úgy gondolom, hogy, a, hogy Viattisza kollégámmal együtt meg, meg lehetünk elégedve. Elnök, köszönöm szépen, Gájer úr. Az ITRE a Költségvetési Szakbizottságnak tehát véleményt készít erről. Természetesen a Költségvetési Bizottság felelős ezért a témáért. És most a frakciók nevében mindenkinek két perce lesz arra, hogy a véleményhez hozzáfűzön valamit, illetve kérdést tegyen föl a vélemény előadójának. az Szálini órája először lesz az EPP nevében. Grazie. Grazie mille. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Gájer úr munkáját, és ez a prioritásokkal egyezik már a mi prioritásainkkal is. Az egyik leg kényesebb kérdés, mivel az ipari bizottságról van szó, azt érinti, hogy mennyire koherens az a figyelem, amelyet az FC-nek, az FC-re fordítunk, ami természetesen helyes, az FC-re fordított figyelem, hiszen optimális eredményt garantál ez a program, tehát, hogy mekkora a koherencia a között, hogy az FC mennyit kap, illetve hogy más programokból mennyit vonnak le, amelyek szintén nagyon jól teljesítettek, ezt a számok bizonyítják. Például a CEF-re gondolok, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy például az ITRE, vagy akár a TRAN, tehát nem csak az IPERI, hanem a közlekedési bizottság is eh, ugye elmondhassa, hogy erre odafigyelünk, mi az Ipari Bizottságban ezt az álláspontot képviseljük, tehát szeretnénk, hogy az ipari fejlődést hatékonyan támogatjuk egy olyan költségvetéssel, amely kiemeli, hogy strukturálisan mennyire fontos ez az iparpolitika, annak érdekében, hogy az Európai Uniót versenyképesnek tartsuk meg, és a kohézió is megmaradjon. Ez a központi kérdés az egészben, ha ezt mondhatom. És a Költségvetési Bizottság látásmódja is kielégítő, azt mondhatom, de a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy szerintünk mennyire garantálja ez a költségvetés, ez a politika azt, hogy ezek a befektetések, hogy az iparpolitika valóban a középpontban legyen. Tehát, hogy ne kelljen újabb kötelezettségeket teljesíteni például, az ügynökségekkel kapcsolatos megjegyzéseket osztom, a közlekedési bizottságban is ugyanez hangzott el. Egyetértek azzal, előadói minőségben is, hogy az űr programra milyen figyelmet fordítanak, illetve a prágai célokra, és így tovább. És egyetértek az előadóval, remélem, hogy továbbra is kiváló munkát tudunk folytatni. Köszönöm szépen Szalini úrnak! Most pedig a liberális frakció képviseletében úgy látom, Riké urat helyettesíti a kolléganő. Igen, köszönöm szépen. Riké úr is szeretne köszönetet mondani ezért a, a dossziéért, illetve a munkáért. Árnyék előadóként tudja támogatni az előadó megközelítését, a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban. Ez az első észrevételem. A másik pedig a következő. Az árnyék előadónk olyan projekteket fog támogatni, amelyek valóan, valóban hozzáadott értéket jelentenek, és amelyeket hatékonyan lehet végrehajtani, és ennyi lenne a hozzászólás. Köszönöm szépen, hogy ennyire röviden és lényegre törően fogalmazott. A következő kolléga a listámon. Attis úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja Sziliki Otis úr, először is szeretnék köszönetet mondani Jens Gájernek, aki ennek a témának az előadója. Köszönöm az ő munkáját. És köszönöm azt is, hogy azon igyekezett, hogy az Ipari Szakbizottság számára is fontos programoknál megtartsa az erőforrásokat. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi az Ipari Szakbizottság hatásköre, tehát hogy mi tartozik ide bele és mi nem. A GOE NGL frakció nevében mi benyújtottunk módosító indítványokat annak érdekében, hogy a KKV-khoz közelebb legyünk, a szociális igényekhez, kérdésekhez, illetve hogy harmadsorban azokat az országokat segítsük, amelyeket a válság a legsúlyosabban érintett, és az iparuk leépült gyakorlatilag. A védelmi és biztonsági költségvetés befektetéseivel nem vagyunk elégedettek, mert szerintünk ez nem megfelelő, az Európai Uniót militarizálni próbálják, ezeket az összegeket ehelyett inkább a kis és középvállalkozások támogatására kellene felhasználni, hogy a gazdaság szövetét az Európai Unióban megerősítsük. Ez különösen fontos a gazdasági válság és nehézségek időszakában, pont a kis és középvállalkozásokra kellene odafigyelni, hogy ők megkapják azt a támogatást, amelyre szükségünk van, és hogy ennek hála tisztességes munkakörülményeket eh, tudjanak biztosítani, egyáltalán munkahelyeket tudjanak teremteni. Tehát ők megérdemlik a támogatást, illetve a Horizont 2020 a kutatás és az innováció. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások is hozzáférjenek a finanszírozáshoz. Ezt most általánosságban mondom, azért, mert itt lesznek az új munkahelyek, itt születnek majd a új munkahelyek, és az innovációs alapokhoz való hozzáférésről be is nyújtottunk a frakció nevében egy módosító indítványt, tehát hogy a KKV-k hogyan férnek hozzá ezekhez az alapokhoz, és így hogy tudnak részt venni a kutatási tevékenységekben. Ez egyébként a szociális várakozásokhoz is átvezet, a szociális igényekhez. Ugye annak az eszmecserének a fényében, ugye, hogy szeretnénk, hogy egész Európát behálózzuk, minden állampolgárt elérje az internet, nagyon fontos számunkra, és a gazdasági előrehaladás szempontjából is nagyon fontos, ezért én tudom, hogy Carlos nagyon keményen dolgozik ezen, és szerintem most Ugye még az első szakaszban vagyunk, már mint a Wi-Fi Európának, a Wi-Fi for Europe projektet illeti. A legkorábbi szakaszban remélhetőleg sikerül a földrajzi egyensúlyt megteremtve ezt a projektet végrehajtani. Köszönöm, mondja az elnök. Kétszer is túllépte az idejét sajnos a kedves képviselő. A második fordulóban a többieknek fogom megadni a szót, akik közül az első Rübi kolléga. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a tavalyi stratégiát követsük, az idén is. A kutatás, fejlesztés számunkra a legfontosabb prioritás. Jó lenne, hogyha a tanácssal pozitív eredményre tudnánk jutni. A második az a COSME program, ami a második legfontosabb prioritás. Jó, hogy itt felmerült. Nekik nincsen megfelelő finanszírozásuk, végül pedig a hálózatcsatlakoztatási eszköz. Itt is tudjuk, hogy a jövőben sokkal jobban kell ezt finanszírozni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a stratégián belül az együttműködjönek a különböző intézmények, mert ez így, tehát hogyha az az adatvédelmi biztos, vagy, a, vagy az ombudsman, vagy az Európai Szociális Bizottság együtt, jobban együttműködik, akkor sokkal jobb eredményeket, illetve stratégiákat tudunk kialakítani a tárgyalások során is. Tehát a különböző szervezetek, illetve intézmények véleményeit harmonizálni kell, e, össze kell hangolni, és akkor így eljárás szempont, és az eljárásokat meg kell próbálni egy, egyszerűsíteni. Minden esetre úgy gondolom, gondolom, hogy a 2019-es költség, költségvetés nagyon fontos lesz az MMF szempontjából is, hogy megfelelő eredménnyel járjunk. Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy az elnök, hogy más kolléga szeretne hozzászólni ehhez a ponthoz. Akkor a szó az enyém. Szeretném hangsúlyozni ezeknek a programoknak a fontosságát az Európai Unió jövője szempontjából, hiszen ahogy az imént is hangsúlyozták, e programok többsége technikai szinten nagyon fejlett. És ezek a programok nem csak a finanszírozás, hanem az, hogy meggyőzzük a nemzeti kormányokat arról, hogy támogassák a kis és középvállalkozásokat, hogy ők is bevonódhassanak ezekbe a programokba. Ez a jövő szempontjából rendkívül fontos. És azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a nagy államok a partnerek legelkötelezettebb, a programok legelkötelezettebb partnerei, A kisebb államoknak a bevonása egyszerű és nagyon logikus. Meg kell nyitnunk az ajtót a közép és kicsi vállalkozások előtt. Ezen kifinomult pontok esetében ez azt jelenti, hogy több együttműködésre van szükség az egyetemek között, a kis és középvállalkozások között, úgyhogy remélem, Geyer úr összetudja foglalni majd a megjegyzéseinket, és az észrevételeinkből egy átfogó képet tud majd alkotni magának. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jó németéhez. Én sajnos csehül nem tudok. Nincsen ellenvetésem vagy ellentmondás bennem. Jók voltak a megjegyzések, a kiegészítések, és természetesen mindenki hozzá kell, hogy adja a saját tapasztalatát ahhoz, hogy jól sikerjön a költségvetési tárgyalás. Elnök, köszönöm, szép, nagyon, köszönöm szépen, nagyon rövid és progresszív, pozitív összefoglalást adott Geyer úr. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a határidők megfogalmazása. Kérem ne felejtsék, hogy a módosítók benyújtásának a határideje szeptember 5-e. Az ITRE szakbizottságban 24-én szavazunk róla, szintén szeptemberben. Az irányító szakbizottságban, azaz a költségvetésiben, október 8-án és 9-én szavazunk, remélhetőleg még idén. A plenáris ülésen pedig előre láthatólag valamelyik októberi ülésszakon fogunk szavazni róla. A határidők tehát világosak, hozzáfűzni valója senkinek nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Köszönetet mondok Geyer úrnak, és rátérünk a következő napi rendi pontra, az Unió űrprogramjának és az Európai Unió űrprogram ügynökségének a létrehozása. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az űrprogram az egyik legfontosabb téma, a Galileo és a Kopernikus és az EGNOS programokat, az űr ellenőrzést, illetve az Offsetcom kezdeményezést összefoglalja. Ezek a programok különböző Európai Uniós tagállamokban székelnek, az egyik Prágában van, az én országom fővárosában, rendkívül büszke vagyok erre. Ez az első eszmecsere dokumentum nélkül. Megkérem a jelentéstevőt, Massimiliano Szellini urat, a néppárt részéről, hogy nyissa meg a vitát, és mindjárt az elején szeretném hangsúlyozni, hogy 45 perc áll rendelkezésünkre erre a vitára, 17 óra 15-kor kell, hogy lezárjuk ezt a témát. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ha megengedi, akkor tekintetbe véve a teremben jelenlévő kollégák számát 45 percnél hamarabb is befejezhetjük ezt a vitát. Ettől függetlenül nagyon fontos pontra emlékeztetett az elnök úr, az eszmecserénk fontos eleme ez, és a stratégiánk, az Európai Unió stratégiájának fontos eleme. Engedjék meg, hogy megengedjem, hogy ennek a munkának, ugye az első lépéseit most megtéve, ugye emlékeztesek arra, hogy az utolsó, a ciklus utolsó évét fogjuk megkezdeni, és Európát, az európai állampolgárok sokat kritizálták, gyakran meg is büntették egyébként a választásokon a tagállamokban. Azt gondolom, hogy ez például egy olyan program, amely Európa fontosságát mutatja ezt a szerény politikai észrevételt, engedjék meg nekem. Tulajdonképpen két nagy fejezet van itt. Az első tervezetet, hogy elkészítsük, eléggé kevés idő állt rendelkezésünkre, holnap már határidő van, úgyhogy csak két alapvető kérdésre összpontosítanék. Ebben a szakaszban ugye fontos, hogy az Európai Bizottság javaslatát, az eredeti javaslatot tartsuk tiszteletben. Ez egy jó javaslat, nem kopernikuszi forradalom, nem változtatja meg alapjaiban a rendszer, de azért nagyra értékeltem a javaslatot, mert fontos fokozatosan haladni az ilyen nagy lélegzetű programok esetében. És a gyakorlati megvalósulás a lényeg, ne csak álmodozzunk, és mindenféle hipotéziseket készítsünk, amelyek aztán soha nem lesznek a gyakorlatban megvalósítva. megvalósítva. Nos, most nagyon fontos ez az érték, ami létezik, három elem és plusz még egy. Az első, ez nyilván a bizottság ebben a rendszerben, a bizottság egy fontos elem, a bizottság központi szereppel bír, mert itt európai programról van szó. E tekintetben tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság eh, vezesse ezt a munkát az űr stratégiával kapcsolatban. És a bizottság természetesen a prágai eh, központú ügynökség, a GSE, amely az első szereplő, akivel a bizottság együtt dolgozik, amely meg is változtatja majd a nevét, az Európai űrprogramért felelős ügynökség lesz belőle. És aztán persze itt van még az ESA, és ami ugye a mostani ügynökséget illeti, tehát még a névváltoztatás előtt, el kell mondani, hogy érdemes megerősíteni. Tehát a, a korábbi vagy a mostani európai GNSS ügynökség tevékenységi körét kell kibővíteni. Vannak olyan feladatok, amelyeket átad a bizottság neki, vannak olyanok, amelyeket csak delegál. Fontos emlékeztetni arra, hogy mik az okok arra vonatkozóan, hogy bizonyos feladatokat, ugye a fő feladatokat átadja a bizottság, illetve politikai és jogi okai vannak annak, hogy más funkciókat pedig delegál az ügynökségnek a bizottság, és szerintem, hogyha megfelelően azonosítjuk be a feladatot, például a biztonsági akkreditációt, amelyet például a bizottság átad ennek az ügynökségnek, akkor azt is látjuk, hogy érdemes tehát a bizottság által átadott funkciók közé beemelni a kiberbiztonságot is. Ez ma még nem szerepel a bizottság javaslattervezetében, de szerintem ez az stratégia esetében nagyon fontos elem, tehát én ezt ide beemelném, és van még több más feladat is. Ne felejtsük el, hogy a 101-es cikk előírja azt, hogy uh, legyen felülvizsgálat, tehát hogy vizsgáljuk meg ennek a teljesítményét, és azt, hogy mennyire hatékony a feladatvégzés, és ez azt jelenti, hogy a jogszabályt is felül lehet vizsgálni. Aztán pedig a technikai támogató feladat, nem csak technikai, hanem egyébként is támogató feladatokat kap, nagyon komoly kompetenciái vannak, mondhatnánk azt, hogy történelmi kompetenciák vannak itt az űrprogrammal kapcsolatban gyakorlatilag, már ezek az előttre nyúlnak vissza, hogy az Európai Uniónak egyáltalán lett volna európai űrstratégiája, tehát ezeket a feladatokat fel kell, meg kell tartani, és ebben a rendszerben a tagállamok is szereplők, tehát az említettem a bizottságot, a két ügynökséget és a tagállamokat, akik konkrét feladatokat kapnak a bizottságtól. Én azt mondanám, hogy ők is szereplők, tehát gyakorlatilag együtt hajtják végre, végzik el a munkát a többi szereplővel. Ennyit a felépítésről, a másik pedig a költségvetés. 16 milliárd eurós összegről van szó az űrstratégiára, amit ugye megosztanak több rész között a Galileo és a Copernicus között, és a GovSatcom között, illetve a GNSS között. És én azt gondolom, hogy a Galileo 9,5 milliárd eurót kap, a Copernicus több mint 4,5 milliárd eurót kap, ez megfelelő. Viszont a GovSatcom, illetve a GNSS esetében kellene még egy pici erőfeszítést tenni. Ez a két program egy kategóriába tartozik, és az a 200 50 millió euró, amit kapnak, illetve 150 millió euró, amit kapnak, az szerintem objektíven kijelenthetjük, hogy nem elegendő. Tehát legalább meg kellene duplázni ezt a költségvetést és ez tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit mondanék a költségvetéssel kapcsolatban, és be is fejezem, a kollégáknak adom meg a lehetőséget. Van még 5-6 alapvető pont, csak ennyit szeretnék jelezni módszertani szempontból amelyekkel foglalkozni kell. Nagyon rövid át, idő állt rendelkezésünkre, ugye, itt az első szakaszban, és úgy gondoltam, hogy a lényeg az az, hogy a prioritásoknál maradjunk, a szövegtervezet készítésénél is, a tárgyalási szakaszban majd fokozatosan mindig lesz lehetőségünk arra, hogy az egyes kérdések részleteibe bocsátkozzunk. De úgy tűnt, hogy Számomra, hogy az a leghasznosabb, hogyha elsőként a nagy prioritásokra figyelünk oda. Én ennek alapján készítettem el a szövegtervezetet, és most várom a kollégák véleményét. Köszönöm. Köszönöm a bevezetőt. Now. Nos, most akkor megkezdhetjük a vitát. Azt kérem a kollégáktól, az árnyék előadóktól, hogy két perces korlátok közé szorítsák magukat a nyilatkozatukban. Az első a listámon Krél asszony. Krél asszony. Ja, vielen Dank. Ähm. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt kollégáim, tisztelt jelentéstevő. Üdvözlöm ezt az új űrprogram ügynökségre vonatkozó javaslatot. Az európai politika nagyon fontos központi része lett ez a kérdés, tovább kell fejleszteni, és fontos, hogy ehhez megfelelő eh, jogszabályalkotás is történjen, ne csak egyetlen egy rendelet legyen. A bizottság a mi én, saját kezdeményezésű jelentésünkből kiindulva készített egy új jelentést, illetve javaslatot, és ide tartozik egy költségvetés is kértük, hogy megfelelő költségvetés legyen. 16 milliárdot kapott az ügynökség az biztos, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy, ezek a, hogy ez a forrás elegendő lesz majd az ügynökség számára. Számunkra és a bizottság számára is az a fontos, hogy a Galileo és a Kopernikus tovább működhessen, illetve tovább fejlődjön. Ezek már nagy ipari tovább többletértéket generálnak független űr, az űrterületen független szereplők és innovációs terület, helynek mondhatók. Az SST itt is mindenképpen kül, ki kell építeni, illetve beszélni kell arról is, hogy az hulladék mennyire nagy, egyre nagyobb beszélt jelent gyakorlatilag ezekre nagyon drága infrastruktúrákra, és hogyha nem akarjuk meg, megnövelni túlságosan az űrhulladék mértékét, akkor a 250 millió eurós költségvetés erre nagyon fontos. Aztán, mivel nagyon kutatásintenzív ez az egész terület, a Horizon Europe-ból is szükséges erre a célra forrásokat bocsátani. A biztonsági és védelmi vonal leghangsúlyosabbá tétele azért nem, szerintünk nem helyes. Természetesen a kettős felhasználású termékekre oda kell figyelnünk, de nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy az űrprogram civil jellegű program, és az is kell, hogy maradjon és a klímavédelem, a mezőgazdaság, az összekapcsolhatóság ösztönzésére, illetve ezeknek a területeknek a fejlesztésére inkább koncentrálnunk. Az irányítás úgy néz ki, hogy az Európai űrügynökség és a bizottság, valamint az Európai GNSS ügynökség együtt kell, hogy működjen nagyon szorosan, és ezek között a szereplők között egy kicsit világosabban meg kell határozni a szerepek megosztását a bizottság javaslata kicsit túl gyenge. Nagyon fontos, hogy a Kopernikusra és a Galileóra tegyük a legnagyobb hangsúlyt, mivel a jövőben is a gazdaság, illetve az ipar fejlesztése és támogatása lesz a legfontosabb szerepe ennek az űrprogramnak. Köszönöm szépen a szót. Elnök, Köszönöm szépen a megjegyzését, bár elmondanám, hogy túllépte a megadott két perces felszólási időt, de érdekeseket mondott. Köszönöm. Következő. Nagy válaszolj, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai űrprogramra vonatkozó javaslatot, véleményem szerint a különböző kezdeményezéseket az Európai Unión belül fontos egy ernyő alá hozni. És osztom a bizottság azon véleményét, hogy ennek a programnak nagy lehetősége van arra, hogy az innovációs részt ösztönözze a biztonság területén, de ugyanakkor az egyes kiszolgáló szektorokat is segítse, illetve a gazdaságunk digit, további digitalizációjához is hozzájárul. Ezen túlmenően van egy fontos eleme a javaslatnak, amit szintén üdvözlök. A klímaváltozással kapcsolatos téma területén világos hozzáadott értéket tud tehát javas, ö, biztosítani, illetve a globális kihívások esetében, amiket már láthatunk, szintén hasznos lenne ez a program. Vannak olyan tagállamok, amelyek szkepticizmusokat fejezték ki a javaslat bizonyos aspektusaival kapcsolatban, és akasztó az is, hogy a jelenlegi, hogyha a jelenlegi program minden szakpolitikába való bevonása nem sikerül. Az ágazattal és az érdekelt felekkel való eszmecserét, illetve az előadóval való és az árnyékok előadókkal való további munkát nagyon várom. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Kollicsek úr a következő, az én vagyok, úgyhogy én is szeretném hangsúlyozni az összes felsorolt program fontosságát, amik a technikai fejlődés és az űr kutatás kapcsolatát érintik. Az Európai Unió évek óta vezető szerepet vállal olyan témákban, amik a környezetvédelem körébe tartoznak, a Kopernikus például megbízható eszköz nem csak az Európai Uniós tagállamok számára, hanem harmadik felek számára is. Számos olyan országban, amely szeretné bevezetni ma ön mm, a Galileo ügynökséget például. A Galileo ügynökség nagyon gyorsan fejlődik, kiterjeszti a tevékenységeit. 30 műholdal működik, ezt is figyelembe kell venni. Egyikük hangsúlyozta, Krél asszony különösen, ugyanazt, amit én is szeretnék kiemelni – ezen programok polgári felhasználásáról kell gondolkoznunk. A katonai felhasználás érdeklődésünknek egy része lehet, de ez akadályozhatja a polgári felhasználás előmozdítását. Természetesen figyelembe kell vennünk azt, hogy meg kell óvnunk az adatokat, és megfelelően kell őket felhasználni. Minden esetre ezen a nagy projektek esetében nem annyira könnyű a kicsi és középvállalkozásokat bevonni. És még az utolsó jelentésben is Krélasszonyjal hangsúlyoztuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a KKV-kat bevonják az összes programba. Úgy vélem, hogy a politikai döntés arra vonatkozóak, hogy ki fogja megkapni melyik feladatot, ez itt, az Európai Parlamentben kell, hogy megszülessen. Az Európai Bizottság javaslatai alapjára építkezve. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ügynökség meg kell, hogy oldja a saját technikai problémáit, és nem szabad, hogy szerintem, hogy ezeket az ügynökségeket kereskedelmi témákkal terheljük. A kereskedelmet a technikai feladatoktól szét kell választani. De nem tud, becsülhetjük túl ezen tevékenységek fontosságának a jelentőségét a jövőben. Ezek tehát az én hozzáfűzni valóim, mint a GUE frakció képviselője a témában. Most a következő felszólalói kör következik. A frakciók hozzászólói után mindenki egy percet kap. Az első Blanco López úr. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány hónappal ezelőtt itt a parlamentben szavaztunk egy űrstratégiáról, az európai űrstratégiáról. Egy állásfoglalásban azt kértük, hogy magasabb költségvetése legyen ennek a témának. Növekedést szerettünk volna látni, mert a szektor jelenlegi és jövőbeli kihívásait szerettük volna kezelni. Ez a javaslat 12-től 16 milliárdra növelte a költségvetés, és ezen kívül azt kértük, hogy a különböző űrprogramok közötti szinergiákat próbáljuk meg maximalizálni az EU-ban. Ami itt el előttünk most, egy javaslat, egy olyan javaslat, ami e programok közül négyet összeolvaszt, és ez a szinergiákat bizony segíti. Európai Unió szintjén globális vezető szerepet kellene vállalnunk ebben a szektorban, ebben a jövőben mutató szektorban, és biztonságos és független hozzáférést kellene biztosítanunk az műholdakhoz az EU-ban is. Nagyon remélem, hogy a kollégák meg tudják szavazni majd ezt a javaslattervezetet. Köszönöm szépen. Elnök, kíván-e bárki más hozzászólni a vitához? Ebben az első bevezető eszmecserében senki. Jó. Akkor először is az Európai Bizottságnak adom meg a szót. A GRO igazgatóság képviselőjének. Például szól, van itt a körünkben? Uram, Akkor nem tudok csehül válaszolni. Nem tudok csehül válaszolni önnek, elnök úr. Sajnos csak angolul. Köszönöm szépen a hozzászólását, és nagyon örömmel vettem a támogatást, amelyet a bizottság javaslata kapott. Egy-két, java- egy-két észrevételt az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban tényleg nem forradalmat valósítottunk meg, tehát nem revolúció, hanem csak evolúcióról van szó. Ha valami működik, akkor ne roncsuk el. Szeléni úr, az előadó úr elmondta, hogy eddig nagyon nagy sikert sikerült elérni, Európaiként büszkék lehetünk, hogy ezeket a programokat ki tudtuk dolgozni. Második elem. Még mindig ambiciózusak lehetünk, hogyha követjük az önök jelentésének szövegét. Igen, ambiciózusak voltunk, azokban az összegekben is, amelyeket a költségvetésre kértünk, hallottam, amit az előadó mondott, hogy a programok közül van olyan, amelynek a költségvetését meg lehetne növelni, én nem mondom, hogy nem értek ezzel egyet, de hát most önök, az önök kezében a lehetőség. Azt azért kihangsúlyoznám, hogy a Kopernikus és a Galileo költségvetése a minimum, amit előírtunk, vagy amit kértünk, tehát nehéz lesz azt megoldani, hogy a Galileo és a Kopernikus költségvetését csökkentve növeljük a másik két program költségvetését. A lényeg az, hogy a plusz forrás nem így kell, hogy biztosítsuk. Tehát a Galileo és Kopernikus költségvetését így kellene hagyni. A kormányzás irányítás kérdése, hogy az előadó is hangsúlyozta, több szereplős kérdésről van szó. Amit tudok hangsúlyozni, az az, hogy világos, hogy a bizottságnak továbbra is fontos szerepet kell játszania. Nyilván a bizottság jelentést is tesz a parlamentnek és a tanácsnak, beszámol arról, hogy mit kezdett az adófizetők pénzével. Kiváló az együttműködésünk a GSA-val is és az IZÁ-val is Folytatni kell tehát ezt a munkát. A szükség arra van most, hogy egy kicsit karcsúsítsuk a munkát, tehát pontosabban tudjuk, hogy ki milyen feladatot lát el, ne legyenek átfedések. Ahogy az előadó mondta, világos, hogy a GSA-nak a szerepe a biztonság területén bővülni fog, erre szükség van, és ahogy ugye mondta, a kiberbiztonságot is említette az előadó, ebben is igaza van, ezt figyelembe kell venni és a jövőben is így fogunk eljárni. És még egy negyedik dolog, amit ki akartam hangsúlyozni, civil jellegű a program, és ez így is marad. Persze azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy legalább a Galileo rendszernek van katonai felhasználása is hallották gondolom a vitát az Egyesült Királysággal kapcsolatban, hogy hozzáfére a Galileóhoz vagy sem, mi történjen. Tehát nem lehet ezt a dimenziót teljesen kizárni, én egyetértek önökkel abban, hogy persze civil programokról van szó, tehát ez a lényeg, ez a fő feladatuk. Aztán pedig a kis és középvállalkozások rájuk is kell figyelni, tehát nem lehet csak nagyvállalatok felé irányítani ezeket a programokat. Ezért szerepelt egy cikk, amely a KKV-k szerepéről szól az űr ágazatban, hogyha bármilyen javaslatuk van ezzel kapcsolatban, akkor kíváncsiak vagyunk rá. Végül pedig örömmel várom a hatodik prioritást Szaléni úr tollából. Nagy érdeklődéssel fogjuk ezt majd olvasni. Köszönöm. Köszönöm szépen a pozitív reakciót a bizottságtól, mondja az elnök. Szerintem az is hasznos és fenntartható, hogyha az Európai Unión kívüli államok is részt vehetnek az uniós programokban. Ez egy pozitív, konstruktív üzenet. Most pedig visszatérünk az előadóhoz, Szalini úrhoz, aki lezárhatja a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon elégedett vagyok ezzel az első bevezető eszmecserével, amelyet most megtartottunk. Apró kiegészítéseim lennének csak. Ahogy az elhangzott, van egy másik nagy kihívás, amely előttünk áll. Annak érdekében, hogy kiteljesítsük a program ipari vonatkozását, és nem beszéltem erről, nem szóltam erről a bevezető részben, de ez arról szól, hogy a downstreamhez kapcsolódjon. Ugyanis ma még nagyon gyengék vagyunk, túl gyengék vagyunk már, ami a technológiák felhasználóit illeti akik mindenféle alkalmazásokat dolgoznak ki, vagy olyan eszközöket használnak, mint például ez az okostelefon itt a kezemben, tehát itt nem az európai ágazat a vezető, és ezt a kihívást fel kell, hogy vállaljuk. Az űrprogram garantáljon egy ilyen folyamot, nagyon helyesen biztosítják ezeket a szolgáltatásokat az európai programok, tehát hogy legyen olyan ágazat, amely nem csak az infrastruktúrát, a támogató infrastruktúrát tudja megteremteni, hanem az ipari ágazatban ez a downstream is megvalósul, hogy mindenütt használni tudják ezeket. Tulajdonképpen a szellemisége az Európai Uniónak ilyen, de ugye a, bölt, a büszkesége is meg kell, hogy nyilvánuljon ebben. Ennek a stratégiának például az űrhöz való hozzáférési lehetőségek kihasználásáról, autonóm kihasználásáról szól és vannak még más pontok is, tehát engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban elmondjam, hogy itt is, hogy ez nagyon fontos az Európai Unió stratégiájában, de hogy itt is megjelennek a kompetenciák, meg kell, hogy teremtsünk jogilag fenntartható körülményeket e, arra, hogy legyen európai e, kilövő rendszer, ez, ez legyen működőképes. Ezt elengedhetetlenül fontosnak tartom, nem csak ipari szempontból, hanem politikai szempontból is. És végül pedig a govsatcom kapcsolatos észrevétel is helyes, igen, ezt meg kell erősíteni, de abszolút egyetértek azzal, hogy nem a Kopernikus vagy a Galileo kárára. Tehát azon források, amelyek hiányoznak, máshonnan kell, hogy származzanak. Nem nyírbálhatjuk meg sem a Galileo, sem a Kopernikus költségvetését. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, azt hiszem egyetértünk ebben mindannyian, tehát hogy nem csökkenhetjük, csökkenthetjük más programok költségvetését, és különösen nem a Kopernikus és a Galileo költségvetését annak érdekében, hogy új programokat hozzunk létre, és aztán ezeket finanszírozzuk. Mondhatnánk, hogy ebben a térben, az űr stratégia terében ez egy nem túl okos angol szó, vicc, mondja az elnök. Nos, ezzel le is zárhatjuk akkor az első eszmecserét ebben a témában, és tájékoztatom a képviselőket, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje a jelentéstervezethez szeptember 6-a lesz. A módosító indítványok tárgyalása pedig október 9-én követi majd ezt, és ezt Ipari Bizottság november 5-én fog szavazni a jelentés tervezetről, ezután pedig a plenáris ülésre kerül a dosszié, meglátjuk, hogy a decemberire, vagy pedig a januári ülésszakra. Úgy tűnik, hogy nagyon szoros ez az időbeosztás, tehát nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Most megköszönöm ezt az érdekes vitát, az egyik fontos témáról, amelyel szakbizottságunk foglalkozik. És térjünk vissza a napirendünkre, ezt a pontot lezártnak vehetjük, és most eljött az ideje, hogy a hetes pontra térjünk föl. Tanácsi határozat javaslat a marokkói királyságnak a földközi tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő az EU és a marokkói királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről. A program rövidítése Prima. Talán bevezetésként megemlíthetem, hogy a marokkói királyság a 70-es években fordult azzal a kéréssel az Európai Unió felé, hogy tárgyalásokat kezdhessen a csatlakozásról, és ezt a kérést nagyon udvariasan elutasították, hiszen nem európai országról van szó, az Európai Unió pedig az európai országok előtt nyitott. De ettől függetlenül az Európai Unió mindig szoros kapcsolatokat épít ki más országokkal is, például Marokkóval is, és tudják, hogy nagyon sokan vannak Brüsszelben is marokkói állampolgárok. Emlékeztetek tehát mindenkit arra, hogy a prima közszféra partnerkapcsolatát jelenti, a víz, illetve az élelmiszer ellátással kapcsolatos kihívások megoldására koncentrál a földközi tenger térségében. Tudjuk, hogy a, ez a térség nagyon ki van téve a szárazságoknak, tehát fontos együttműködni az agrár, élelmiszeripari, vízellátási és vízgazdálkodási rendszerek hatékonyabb átételében, és nagyon fontos volt az, hogy tudományos és technológiai együttműködési megállapodást írjon alá az EU harmadik országokkal a térségben. Ezen országok egyike Marokkó, és a bizottság legalábbis azt javasolja, hogy írjon alá az EU Marokkóval egy ilyen fontos programot. Legutóbb volt egy nagyon fontos program, amely a vízellátási rendszereket érintette, és ha jól tudom, akkor kulcsinfrastruktúrát is dolgoznak ki. Most akkor tájékoztatok mindenkit, hogy a következő 15 perc áll a vitára rendelkezésünkre. Replace the reporter. Szaléni úr fogja helyettesíteni Patricello urat, aki a téma előadója, de most nincs itt a körünkben. Úgyhogy ismét visszaadom a szót Szaléni úrnak. Come. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy ön is mondta, Aldo Patricello kollégámat helyettesítem, és az előadó, tehát az ő javaslatait fogom felolvasni, és elnézést is kérek elnök úrtól, mert miután ezt megtettem, el kell, hogy hagyjam sajnos a termet. Patricello kolléga javaslatai tehát a következők. A földközi tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség, egy együttműködés a 185. cikk szerint, az EUMS e 185. cikke szerint. Szeretné az Európai Unió, illetve a mediterrán térség, a földközi tengeri térség országainak kutatási kapacitását egybefogni, annak érdekében, hogy integrált megoldásokat tudjunk megteremteni az agrár élelmiszeripari vízellátási és vízgazdálkodási rendszerek területén. Fontos különböző nemzeti kutatási és innovációs programokat egy átfogó keretbe emelni, és így integrált globális megközelítést alkalmazni. Ez gyakorlatilag az Unió tudományos diplomáciai fellépésének is az egyik eleme. Sokan ismerik, vagy tudják ugye, hogy a hírekben gyakran szerepel ez a térség a migráció miatt, és proaktív fellépésre van szükség a migráció okainak a kezelésére, és nem pedig ennek a hatásaival foglalkozni csupán. Így stabilabbá és fenntarthatóbbá tehetjük a földközi tengeri térséget. Jelenleg 19 ország működik együtt a Prima keretében, 11 uniós tagállam, ezen kívül három olyan ország, amely a Horizon 2020-hoz társult, és van még öt olyan harmadik ország, amelyekkel az uniónak a határozat 1-es cikk 2 bekezdésének értelmében nemzetközi megállapodást kell kötnie a tudományos és technológiai együttműködésről, és a Marokkóval megkötendő megállapodás is ide tartozik. Ezek a témák geopolitikai szempontból nagyon fontosak, tehát a szakbizottságban nem lehet ezt megvitatni. Először visszatérek a bizottság javaslatára, amelyet támogatok, és azt kérem a kedves kollégák, attól, hogy adják hozzájárulásukat a megállapodáshoz. Emlékeztetek arra, hogy július 11-e a módosítók benyújtása határideje, és szeptemberben lesz majd a szavazás. Szeretném a titkárság támogatását megköszönni. Köszönöm. So, uh, actually we have... Igazából most akkor az árnyék előadó köre következik. Nézzük meg, ki van jelen. Tója asszony, öné a szó, asszonyom. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a Prima kezdeményezésről ilyen jókat hallottam És ugye mondhatjuk, hogy nagyon sok nehézséggel néz szembe az EU a földközi tengeri térségben, és az előrelépés az az Európai Parlament munkájának is köszönhető, ezt meg kell, hogy mondjam. Mert az Európai Parlamentben, Strasbourgban kezdtük ezt a vitát, megkértük a bizottságot, hogy ezt a kezdeményezést karolja fel, és így tovább, tehát azért a parlament itt a, kihasználta azt a lehetőségét, hogy kezdeményezhet, és fontos erre emlékeztetni. Nagyon fontos, hogy a különböző országok közötti, között létrejött kapcsolat, ugye mindenki valamivel hozzájárul a közös munkához, vállalják a kötelezettséget a különböző célkitűzések teljesítésében, és így tovább. És nem csak azért, mert ugye a téma ennyire fontos, de tényleg nagyon fontos a vízellátás, de a, a béke szempontjából is, és a fejlődés szempontjából is. Ez a munka nagyon átfogó, és ez mindig örömömre szolgál, amikor európai országokhoz csatlakoznak mások ebben a kalandban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog, továbbra is oda kell figyelnünk oda, és oda kell figyelnünk rá, és támogatnunk, mint Európai Parlament. Köszönöm. Uh, well, who else would like to... Ki szeretne még hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Akkor a bizottság képviselőjének fogom megadni a szót, Andrea Karináninak. Tessék. Köszönöm a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném hálánkat kifejezni a szakbizottság tagjainak azért, hogy támogatták ezt a kezdeményezést. Megemlíteném a legfontosabb vonásokat. A részletekben nem szükséges belemennem, mivel a jelentéstevő nagyon jól elmagyarázta, hogy milyen regionális földközi tengeri kezdeményezésről van szó. Maga nemében az első ilyen kezdeményezés ez, amely az Európai Unió tagállamai között egy felől és harmadik országok között másfelől létrejön a Horizont 2020-as programon belül. A kezdemény fontossága abban áll, hogy innovatív megoldások kifejlesztésére szól. Tehát nem arról van szó igazából, hogy országok működjenek egymás, együttműködjenek egymással, hanem hogy összeadják az pénzügyi lehetőségeiket és az összes tapasztalatukat, amelyet a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén arra tudnak kihasználni, hogy egy fenntarthatóbb, hatékonyság, hatékonyabb módon tudják igazgatni ezeket a forrásokat. Ez a kezdeményezés egyébként az agrifood és a rendszereken túlmenően még a klímaváltozás által elénk állított kihívásokat is megpróbálja kezelni, enyhíteni a klímaváltozás káros hatásait, és más kihívásokra is próbál választ adni, mint például a migrációra. Az ott élő polgárok konkrét igényeire ad tulajdonképpen konkrét választ általánosságban véve úgy gondolom, hogy kiváló példája ez a kezdeményezés a tudományos diplomáciának. Nemzetközi partnereinkkel egyenlő partnerekként működünk együtt. Marokkó az egyik ilyen partnerünk, ők nagyon aktívan részt vettek ennek a kezdeményezésnek a kialakításában már a 2012-es kezdetektől fogva. Készek arra is, hogy pénzügyileg, tehát forrásokkal is támogassák ezt a kezdeményezést, és más közel-keleti országok is részt vesznek majd ebben, Algéria például, Libanon, Jordánia és Egyiptom is kész arra, illetve ő, ővelük már lezárultak a tárgyalások. Viszont Marokkóban még mindig szükségük van a parlament jóváhagyására. Biztosak vagyunk benne, hogy ezt meg is kapják, mert látják, hogy ez a kezdeményezés milyen nagy előnyökkel tud járni a polgárok és az országok számára is. Mindezek után csak az maradt, hogy néhány záró megjegyzést tegyek. Ez a Prima kezdeményezés már elkészül, elkezdődött egyébként. 848 javaslatot adtak már be az év folyamán tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a parlament jóvá hagyja ezt a megállapodást. Köszönöm szépen a szót. Elnök. Köszönöm szépen. Ez tényleg bámulatos, hogy több mint 800 javaslatot adtak már is be ehhez a programhoz. Úgy gondolom, hogy az asszály az egyik legsúlyosabb probléma az Európai Unió szomszédos országaiban az élelmiszerbiztonsággal együtt. Elmondom megint, hogy hogy néz ki az időbeli ütemezés ennek a jelentésnek. Július 11-én délben jár le a módosítók benyújtásának határideje. Az ITRE szakbizottságban szeptember 3-án szavazunk, és aztán dől majd el az, hogy a plenáris ülésre mikor kerül ez a jelentés. Köszönöm szépen, tehát akkor ezt a napi rendi pontot, ezt a fontos témát is letudtuk. We have to wait. Egy kicsit várnunk kell, kicsit e, előbbre, előbb letudtuk a eddigi napi rendi pontokat, Vesztáger asszony körülbelül két perc múlva érkezik meg, úgyhogy addig, tehát 17 óra 12 percig szünetet tartok, mondtam volna, de látjuk, hogy éppen most lép be a terembe Vásztáger asszony, úgyhogy egy picike szünetet tartunk csak azért, hogy leülhessem, és utána folytatjuk az ülést. And I have the pleasure to see also Mr. Buzek és nagy örömmel látom Buzek urat is szakbizottságunk elnökét közeledni. Good afternoon, uh, dear ladies. Jó napot kívánok! Kedves hölgyeim és uraim! Kiváló lehetőségünk nyílik ma arra, hogy Westergaard asszonyjal eszmét cseréljünk. Westergaard asszony a versenyjogi biztos, az Európai Bizottság versenyjogi ügyekért felelős biztosa. Nagyon szépen köszönöm, asszonyom, hogy meglátogatja szakbizottságunkat. Érezzük, hogy mennyire nagy felelősséggel tartozunk a, gyakorlatilag az egész gazdaságért, hát talán a mezőgazdaság, a halászat és a közlekedés kivételével valóban a mi ö, hatáskörünkbe tartozik minden más gazdasági ág, különösen az ipar, különösen a KKV-k. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy önnel, mint a versenyjogért felelős biztossal eszmét cserélhessünk ezekben a témákban. A koordinátorok döntöttek úgy, hogy meghívják önt a szakbizottságunkhoz. Természetesen nagyon népszerűek ezek a kérdések, a versenyjogi kérdések is. A globális túltermelés és a globális dömping fényében nem kevésbé és bár még nem, akarunk, nem akarjuk használni a kereskedelmi háború kifejezést, de ugye tudjuk, hogy igen, veszélyes az helyzet most. Aztán az állami támogatások, a különböző kutatásba tett befektetések az európai ipar számára nagyon fontosak mindezek. A KKV-k helyzete nem kevésbé, és ezért nagyon jó lenne, hogy ha az iparunk, illetve a KKV-k kaphatnának néhány alapvető választ arról, hogy az Európai Unió gazdasága merre felé halad. És természetesen aztán tartunk majd egy vitát is, és lehetőség lesz kérdéseket feltenni biztos asszonynak, de most kérem, hogy először tartsa meg a beszédét. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy minket kölcsönösen érdeklő kérdésekről eszmét cseréljünk, és köszönöm szépen ezeket a meleg üdvözlő szavakat is önök valóban azt teszik lehetővé, hogy az európai ipar és akár a nagy szereplői, akár kis szereplői megfelelő környezetben működhessenek, hogy növekedhessenek, és munkahelyeket teremthessenek, amelyek minden állampolgár számára hasznosak, és úgy olyan innovációs tevékenységet végezhessenek, amely a társadalom számára hasznos. A verseny Európát arra, abban segíti, hogy a legjobbat kihozza magából. Hiszen, hogyha a vállalkozások versenyeznek egymással, akkor pontosan azokat a termékeket fognak kité, fogják kifejleszteni, amelyekre szükség van, és olyan üzleti ötletekkel állnak elő, amelyek a piacot úgy alakítják, hogy mindenki növekedhessen. Ez jó más vállalatok számára is, és hasznos a fogyasztók számára is hogyha egy vállalat a vállalatot támogatnak az európai fogyasztók, akkor ez a vállalat világszinten is sikeres tud lenni semmi problémánk nincs azzal, hogy a vállalatok nagyobb, nagyobbak lesznek, nőnek és sikeresebbek, egyre sikeresebbek lesznek, hiszen akkor minél több munkahelyet tudnak teremteni. Ezt üdvözöljük. Ezért aztán majdnem minden összeolvadást, összevonást üdvözlünk, olyan összevonásokat is, amelyeket az európai bajnokok névvel illetünk, például a Peugeot és az Opel, az AB InBev és az AB Miller összeolvadását, vagy a Siemens és a Gamers egyesülését. Ezek nagyon fontos összevonások voltak, amelyek nagy vállalatokat hoztak létre. Az elmúlt tíz év során több mint három ezer ilyen vállalat összevonás történt. 94%-a ezeknek az összevonásoknak mindenféle versenyjogi gond nélkül jóváhagyható volt csak az esetek 6%-ában merültek föl aggodalmak, arra nézve, hogy esetleg ezek miatt a versenyok sérül, és az elmúlt 10 évben csak 7 tervezett összevonást hiúsítottunk meg, illetve akadályoztunk meg. Mindenféle ágazatban, mindenféle országban székelő vállalatra vonatkoznak az európai versenyjogi szabályok. Meg kell ugyanis őriznünk a saját innovációs lehetőségeinket. Amikor General Electric megvette az Alstom, a francia Alstom gáz iparágát, részét, akkor felfedeztük, hogy az Alstom legfejlettebb, legnagyobb új gázturbinájainak a fejlesztését le, le akarják állítani, és el akarják bocsátani az ezekkel foglalkozó kutatókat és mérnököket. Márpedig ezek a gázturbinák kiváló minőségűek, és a nagy, jó minőségű energiahatékonyságot, illetve az alacsonyabb energiakibocsátási célkitűzéseket segítik megvalósítani. Ezért a verseny megőrzése érdekében végül is az történt, hogy a, ezeket a nagyméretű turbinákat el, eladták, illetve ezeknek a gyártását, ezt a részleget eladták az olasz Ansaldo-knak, Ansaldo nevű cégnek. Ők most tesztelték ezeket, illetve még egy új gyárba is befektettek, amely ezt a kiváló kiváló technológiát most Olaszországban is, és máshol is tudja folytatni. Tehát az összevonásra vonatkozó szabályok azt próbálják meg biztosítani, hogy az teljes európai ipar versenyképes maradjon. Nagyon sokszor az van, hogy valakik szeretnének egyesülni, viszont ennek az egyesülésnek kihatása van más vállalatokra, és ők fordulnak hozzánk, hiszen a vállalatok megvásárolják egymás termékeit, és sokszor millió foglalkoztatott munkájára van kihatásával az összevonás. Márpedig sok vállalat szeretné természetesen biztosítani, hogy ők maguk is tudjanak növekedni, illetve megfelelő áron tudják felvásárolni a nekik szükséges termékeket. Ha például az acélipart veszünk, vesszük, például az acéllal látják el a mosogatógépgyárakat, az autógyárakat, illetve az építőipari ágazatot is. Tehát azok az iparágak, amelyek a megtermelt acélt felhasználják, több mint 30 millió embert foglalkoztatnak. És szeretnénk, szeretnének olyan versenyhelyzetet, amelyben növekedni tudnak, és amelyben az árak nem emelkednek tisztességtelenül magasra, hiszen akkor nekik is sokkal nehezebb lesz a versenyhelyzetük megőrzése amikor nagy európai vállalatok összevonása aggodalmas, akkor ezeket általában olyan eszközökkel tudjuk kezelni, amelyek magának az, a döntésnek az alapjait nem kezdik ki, viszont megoldják a versenyjogi problémákat a vállalatok mindig, vállalatoknak mindig lehetőséget adunk arra, hogy a, ezeket az aggodalmakat kezeljék, és ugyanakkor megőrizzék a versenyjogi helyzet, versenyhelyzetüket, el tudnak adni bizonyos üzleteget, vagy, vagy termelő vonalakat, gépeket más, más szereplőknek, és akkor az európai fogyasztóknak is van hová fordulniuk. Természetesen az alkalmazottak helyzete mindig bizonytalanná válik, amikor az ilyen vállalatokat a versenyhelyzet megőrzése érdekében eladják. Amikor ilyen helyzet áll elő, akkor mi a szakszervezetekhez hasonlóan abban vagyunk érdekeltek, hogy az egyesült vállalatok is tovább tudjanak termelni, és a, Vállala, és a munkavállalók helyzete is jó legyen. Tehát azt nem fogjuk elfogadni, hogy valaki megvesz egy vállalatot, és utána minden dolgozót elbocsát onnan. Tehát a, ilyen esetben a versenyjogi, versenyjogi bizot, biztos és a vállalatoknál dolgozók ugyanazt az oldalt képviselik. És természetesen ezért is biztosítjuk azt, hogy a vállalatok, amelyek az ilyesfajta megállapodásokat kötik, tiszteletben tartsák az európai munkavállalók tájékoztatásának, illetve a velük való konzultációnak a jogát azon kívül az összevonási szabás, szabályok megengedik azt is, hogy azt a szakszervezetek, illetve a munkavállalók hozzánk forduljanak, ha ilyesfajta problémákkal állnak szemben. Felelősek vagyunk azért, hogy olyan összevonást ne engedélyezzünk, amely akár más vállalatokra, és azon kívül a fogyasztókra, vagy közvetlenül magukra a fogyasztókra rossz hatással lennének természetesen mindenki nyugodtan bírálhat minket, amíg ez konstruktív bírálat, hiszen mindig megvan annak a lehetősége, hogy jobban végezzük a munkánkat. Beszéljünk egy kicsit az állami támogatásra vonatkozó szabályozásról. Az erre vonatkozó szabályokat többször is egyszer is egyszerűsítettük, annak érdekében, hogy jobban szolgálják a céljaikat, és ezen keresztül az ipart is. Az általános csoportmentességről szóló rendeletet kiterjesztettük úgy, hogy a kormányok támogathatnak vállalatokat anélkül, hogy megkérdeznék először a bizottságot, amíg megfelelnek azoknak a szabályoknak, amik ezen a téren léteznek. Tehát védik a verseny tisztaságát. És ez időt takarít meg, tehát hogyha a szabályoknak megfelelnek, akkor meg lehet ezt tenni, és ez azt jelenti, hogy most az összes állami támogatási kezdeményezések 97%-a ilyen módon működik. A kormányok csak akkor fordulnak hozzánk, hogyha komplikált az eset, hogyha esetleg megvan a kockázat annak, hogy a versenyok sérül. Egyébként nélkülünk fognak a munkához az EU beruházási alapot alapra tettünk egy kezdeményezést, amely 15 milliárd eurót fog az európai büdzséből elkülöníteni, és 650 milliárd eurót tud majd biztosítani beruházásokra, és ezzel az európai ipar jövőjét tudjuk fejleszteni ezek a programok olyanok, amelyek európai források, de ezeket lehet kombinálni nemzeti forrásokkal is. Megpróbáljuk minél könnyebbé tenni ezeknek a felhasználását. Ez is a javaslat részét képezi. Ezek nagyon messze menő lépések voltak tehát, amelyek arra mennek ki, hogy időt spóroljunk, és lehetővé tegyük a megfelelő szükséges állami támogatást, de emellett nagyon fontos az is, hogy ne legyünk naivak, és ne tévesszük szem elől a globális versenyt, illetve eznek a, ennek a versenynek a lehetséges torzulásait. Kína növekszik, és teljesen világos, hogy egészen más kereskedelmi modellekkel operál, mint mi. Aztán beszéltünk az Egyesült Államok által bevezetett acéltarifáról is, ezek a viták még mindig folynak. Európa természetesen meg fogja védeni a kereskedelmi érdekeltségeit. Az általános kereskedelmi mérleg a világ felé pozitív, és természetesen mindezekre nem az a megoldás, hogy kidobjuk azt, ami sikert ad nekünk, tehát a nyitott piacok, a verseny és az innováció tényét. Ehelyett ezeket a kulcsfontosságú modelleket, vonásokat meg kell próbálnunk exportálni a világ további részébe, hogy meg tudjuk tartani az egyenlőséget. Tehát, hogyha a versenyjogi szabályokat betartjuk, akkor meg kell követelnünk kereskedelmi partnereinktől, hogy ők is ezt tegyék. Kínával állandó tárgyalásban vagyunk a, a, annak érdekében, hogy a káros támogatásokat csökkentsék, Japán is egyre nyitottabb, és meg fogja állítani a legkárosabb támogatásokat. Egyébként ezzel kapcsolatban majd jövő héten írunk alá egy megállapodást és természetesen az Egyesült Államokkal is szorosan együttműködünk a versenyjogi téren. Európa nagyon stabil lábakon áll a világban. Európában a korábbinál sokkal több embernek van állása, és a, 10, a 20 leginnovatív országok között közül 10 európai ország. Ezt meg kell tartanunk, mert ez az európai polgárok érdekét szolgálja. Remélem, hogy a versenyjogok minél szigorúbb betartása is ezt a célt fogja szolgálni. Csak egy olyan hozzájárulás, amely a sok közül nagyon fontos, de erre törekedni fogunk. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Azt gondolom, hogy abszolút szükséges volt a szakbizottságunk tagjai számára, hogy bevezetőjét meghallgathassuk, illetve hogy néhány nagyon fontos kérdést tudjunk szentelni ennek a témának. Most szeretném megnyitni tehát a vitát. Először a frakciók vezérszolnokai következnek a néppárt részéről. Langen úr az első parancsolja. Oké, okay, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, Vesztáger biztos asszony. A, amióta biztos, nagyon sok jót tett már kétségtelen ez. Az állami támogatások. jó Hal? Igen. Tehát az állami támogatások térén, terén nagyon sok sikert ért már el, például a karter, tilalom, ö, illetve a piachoz való hozzáférés terén is nagyon jó el, el, eredményeket ért el, például az internetes szolgáltatók piacáról is beszélhetünk. Igazából nagyon sokat beszélt az összevonásokról, és azt mondta, hogy 94%-a ezeknek jóváhagyást kap, ez így van, de egyébként nagyon sok ezek közül min, ö, ö, még további feladatokat követel, és ezért kérdezném, hogy milyen eszközöket akarnak még kifejleszteni, hiszen a régi eszközöket lehet ö, ugyan használni, de az internetes gazdaság ö, fejlődésével ez nem mindenhol alkalmazható, például a Facebook vagy más olyan területek megmutatták, hogy ezeket a fúziókat már a régi eszközökkel nem lehet kezelni. Tehát ez a kérdésem, hogy milyen új eszközöket tart szükségesnek az új globalizált, egyre globalizáltabb világban megteremteni és a nyitott piac, illetve a piachoz való hozzáférés ügyét hogy látja a jövőben. A harmadik kérdésem pedig az, hogy milyen problémákat lát az állami támogatásról szóló jogszabályok továbbfejlesztése terén a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Az SND frakció nevében de Nika úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nagyra értékeljük, amit az eddigiekben mondott. Most szeretnék egy olyan esetre utalni, ami ismerős önnek. Ez a Galaci Cidex Galac nevű acélüzem. Több tízezer ember élete múlik azon, hogy mi történik ebben a gyárban. És ezen múlik, a gyár sorsán múlik az, hogy a gyermekeik kapnak-e enni, és iskolába tudnak-e járni. Amikor említette az, azt, hogy milyen módon lehetne orvosolni a helyzetet, én is elmentem Galacba, és nagyon szeretnénk egy olyan mechanizmust látni, ami lehetővé teszi a gyár megvásárlójának, hogy biztosítsa a gyár fennmaradását. A Saturn Metal versennyel fog rendelkezni, de nagyon fontos lenne, hogy ne zárjuk be ezt a gyárat, hanem átláthatóság övezze azokat az intézkedéseket, amelyekkel az ArcelorMetált akarják kezelni. Az utóbbi időben nem hallottam sem öntől, sem a bizottságtól. Szeretném, hogyha elismételné az átláthatóságra vonatkozó ígéretét, és biztosítana bennünket arról, hogy ha eladásra kerül a sor, akkor a tranzakciót felügyelni fogják. Az európai acélpiac lévő verseny szempontjából is nagyon fontos, hogy akár kiveszi meg ezt a gyárat, fejlesz -e a román acélpiacot. Ezt szeretnénk mi is tenni. És ezért lenne fontos, hogy az ArcelorMittal európai pozícióját Róma, Románián belül egy hasonlóan erős versenytárs vegye át. A tranzakciókat felügyelni kell, az egész országunk várja az önök jelenlétét és ellenőrzését, és ez nagyon nagy szolgálat lenne. Professzionalizmust és átláthatóságot szeretnénk látni minél hamarabb. Elnök, köszönöm szépen kolléga a kérdését. Nektek áll az, hogy az Áder részéről következik. Köszönöm szépen! Elnök úr, biztos az, hogy a jelenlegi helyzetben a Brexit kérdése nagyon fontos. Én ezzel kapcsolatban a pénzügyi szektorra szeretnék összpontosítani, mert a, ö, nagyon sok pénzügyi szereplő Londonban székel, és az Európai Unióból való kilépésük az nagyon komoly hatásra lesz a helyzetre. A pénzügyi szektorban megvalósuló versenyel kapcsolatos véleményére szeretnék kitérni. Mit tegyünk mi, mit lehet tenni akár az önök, akár a mi részünkre a következő hónapokban a Brexit helyzet rendezésére. Elnök, köszönöm szépen a GUE részéről Jaromir Kohlicek, alelnök kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Most csenyelven fogok beszélni. Remélem ez nem fog problémát, fennakadást okozni. Nagyon komoly kihívások állnak előttünk, és milyen típusú koncentrációt tudunk megengedni magunknak Európában, vagy globális szinten, például a csomagoló üveg tekintetében a legtöbb kapacitásunk egy USA felvásárlónak termelődött egészséges biztos asszony, aki ön, aki szintén ismeri azt a helyzetet, amit én is láttam, ami, aki a cseh acéliparban dolgoztam, láttuk a cseh acélipar hanyatlását. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, amikor a Lakshmi Metal az összes jelentős acélművet felvásárolta Európában, mi lesz ennek a következménye? Remélem, a legfrissebb intézkedéseknek lesz pozitív hatása. És azt gondolom, hogy a nagy cégek, a nagy vállalatok, amelyek felvásárolják az kicsi Európai Uniós cégeket, Remélem, hogy ezek a beszerzéseket más árakra alapozzák, mint mi az Európai Unióban, mert más kibocsátási szintekhez kell, szinteknek kell megfelelniük. Nincsenek olyan szigorú szociális előírások sem ezeknél a vállalatoknál, mint Európában. Ezért az emberek aztán aggódnak, hogy mi fog velük történni. Sajnálatos módon román kollégámhoz hasonlóan én is azt látom, hogy a munkahelyek veszélyben vannak. Például az acélipar gyakorlatilag Észak-Franciaországban összeomlott, Luxemburgban szintén. Bár Luxemburgban folytatódik még a termelés, de nem tudjuk mennyi ideig. A cseh köztársaságban pedig ahol Például ott volt egy nagy kamutovi mű Nagyon komoly veszélybe került ez a felvásárlások miatt, és ugyanez a helyzet alakult ki számos európai tagállamban. Ami engem érdekelne, az nem feltétlenül az egyedi esetek helyzete, hanem az elvi kérdés. Az Európa és Kína közötti probléma arra alapul, hogy különböző kapacitások, különböző kibocsátások vannak előírva a cégek számára, és a hozzáférés az egy, egyes piacokhoz sem egyelő feltételek mellett zajlik. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, kedves kolléga. Most az egyéb képviselők, az egyéb felszólalók következnek. Közülük az első Eduard Márten az SND részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy itt van mindig. Nagy öröm önnel eszmét cserélni, különösen, mert néhány pontban nyilván nem fog egyetérteni, nem, de ön ezen nem fog meglepődni. A jelenlegi szabályok egy olyan gazdasági világból származnak, ami már nem létezik. Azt mondja ön, hogy nem naív, nem vagyunk naivak mi sem. Azt szeretném mondani, hogy ha nem akarunk naivak lenni, akkor viszont bűntársak vagyunk. Az Európai Bizottság volt az, amelyik elismerte, Kína el akarta ismerni Kína ö, piacgazdasági státuszát mindazon kárral együtt, amit ez okoz. Ez nagyon sok ipari szektorban káros hatással járt. Kémium, ö, vegyi, alumínium, acél, ö, vasút, több mint 50%-át teszi ki a kínai termelés a globális piacnak, a globális piacnak, és ehhez tegyük hozzá tisztességtelen versenyt, a dömping gyakorlatokat, és ez olyan óriási hátrányt jelent az európai vállalatok számára, amit antidömping intézkedések nélkül nem tudnak leküzdeni. Ráadásul nézzük meg, hogy az árak hogyan jöttnek létre ezekben az országban, ez is rendkívül kedvezőtlen számunkra. Európában az állami segélyek szempontjából is nagyon szigorúak a versenyszabályok. A rendkívüli és tisztességtelen verseny, illetve a nagyon szigorú európai szabályok az európai ipar gyengüléséhez vezethetnek, illetve gyárak bezárásához, illetve annak a tudásnak az elvesztéséhez, ami olyan nagy tette Európát. Az Európai Bizottság biztos az, hogy hogyan feszi figyelembe a nemzetközi piacot, mint referenciát az európai versenyszabályok alkalmazásában, ez az első kérdésem, a tisztességtelen nemzetközi verseny hogyan tudja modulálni a versenyt, Harmadik kérdésem, az Európai Bizottságnak van-e olyan célja, hogy egy, hogy az egy, egy ö, ipari dolgozó, ha jól tudom, hármat tart el. A tisztességtelen verseny miatt akarják-e az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat felülvizsgálni? és azt gondolom, hogy ezen területen sokkal tovább mehetnénk, mint ameddig eddig tettük, illetve figyelme veszik-e azt, hogy a tudás megtartása objektív ö, igazolása lehet a versenyszabályok kiigazításának. Köszönöm szépen, elnök úr és biztos asszony. Köszönöm. Speraki asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nagy öröm, hogy itt van a körünkben, és eszmét cserélünk a tisztességes piacról az ipar számára. Én is az acél szektorra szeretnék kitérni. Görögországban nagyon egészséges az acélipar, és ahogy ön is mondta, követjük a szabályokat, és a kereskedelmi partnereinktől azt várjuk, hogy ugyanezt tegyék, de ha nem teszik, akkor azt szeretném megkérdezni öntől, hogyha végül háborúba, kereskedelmi háborúba keveredünk, hogyan tudjuk megvédeni az embereket, az állampolgárainkat és az iparunkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Webner asszony kap szót. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, Elnök úr, nagyon örülök Vesztáger asszony, hogy meglátogattam az ITRE bizottságot, szeretettel üdvözlöm. Az első kérdés a kapacitási mechanizmus, második a versenyjog általános átgondolása, a harmadik pedig a közbeszerzési szerződések kérdése. Öm, a hat kapacitási mechanizmust nevezett ki az állami támogatások kezelésére a bizottság, és ezek különböző tagállamokban vannak, és a kapacitási mechanizmusok jövőbeni szabályai majd ezt az, az áramtermeléssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy miért így tervezik az áramellátás, az árampiac jövőbeni helyzetét. Aztán az európai bajnokokat is említette biztos asszony, például az Airbus ilyen, és most az Alstrom és a Siemens személyében a vonat, illetve vasút iparban is vannak ilyenek. Önnek kell az ott megtörtént összevonásokat a növekedés és a versenyok szempontjából jóvá hagyni. Ezek az európai bajnokok biztos, hogy globális szinten jól teljesítenek és új export lehetőségeket mutatnak, de minden összevonáskor elvesznek munkavállalói állások is, nem csak maguknál az vállalatoknál is, hanem a más vállalatoknál, amelyek velük együttműködést folytatnak. Kérdezném, hogy milyen kritériumok alapján értékelik az, az ilyen összevonások esetén, ezeket a, ezeket a hátrányokat, és hogy való, azt is kérdezném, hogy valóban az európai bajnokok az általában véve Európa számára nagyobb előnyt jelentenek-e, mint hát- hátrányt. Aztán a vasútipar versenyképességére nagyon sokszor fölhívtuk már a figyelmet, nagyon sok vállalat érzi úgy, és kiált segítségért azért, mert igazságtalan állami támogatások történnek, és emiatt ők nem tudnak érvényesülni. És ezért a közbeszerzési, 2014-es közbeszerzési rendelet értelmében el lehetne várni, hogy bizonyos része a közbeszerzési szerződéseknek, illetve szerződőknek Európából származzon, de ezeket, a, ezeket aztán el is lehet utasítani, hogy, illetve ezeket meg lehet kerülni, és az a, a hogyha megnézzük az a, a hasonló amerikai jogszabályt, ott sokkal világosabbak az, az ezzel kapcsolatos meghatározások. Nem gondolja biztos asszony, hogy e, ehhez az irányelvhez Európában is kis kiegészítéseket kellene, kellene tenni, hogy világosabb legyen ezzel a helyzet. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ha megengedik a kollégák, akkor megkérem őket, hogy lassabban beszéljenek egy kicsit, mert nem mindig könnyű a tolmácsok dolga. Meissner asszony. Okay, ja, vielen Dank. Dann mache ich gleich auf Köszönöm szépen, akkor megpróbálok nem nagyon gyorsan beszélni. Két dolog, az egyik, köszönöm, hogy eljött ö, hozzánk biztos asszony, az európai jövő, ipar jövőjét támogató alapról beszélt. Nagyon sok technológia és alternatív energia van, amelynek terén nagyon jól állunk, például az óceán, a hullámenergiát kihasználó projektek, vagy az árapai energiát kihasználó projektet, aztán a műanyag hulladékot újra felhasználó, jó ötletek, startupok, zöld technológiák, amelyek a hajók vagy más közlekedési eszközöket kihasználják, de e, nem csak mi vagyunk ezeken a területeken aktívak, a kínaiak és mások is. Megpróbálhatnánk azt is, hogy inkább a KKV-kre KKV-knek lehetővé tesszük, hogy a piacra, illetve a forrásokhoz is hozzájuthassanak. Második kérdés a Japánnal kötendő verseny, megállapodásban a versenyjogot követni fogják, de azt tudjuk, hogy az USA-val ez nem fog megvalósulni. Hogy néz ki az USA-val a jövőbeni kapcsolatunk? Mert jelenleg ezt elég nehéz látni. Uh, there is no Polish interpretation. Úgy látom, hogy nincs lengyel tolmácsolás, nem kaptam. Angollal tudok dolgozni, de valami a biztos technikai probléma volt, gondolom én, mert amúgy van lengyel tolmácsolás. Tolja asszony a következő, aki a bizottságunk alelnöke. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon közvetlen kérdést fogok feltenni, direkt kérdést fogok feltenni a biztos asszonynak, Márten kollégám is hasonló kérdést tett fel. Ön nagyon helyesen többször fellépett a versenyszabályok tiszteletben tartása érdekében, és tudjuk, hogy nagyon figyelünk a fogyasztók jogaira, illetve a versenyjogra. De a kérdés, hogy hol tartanak a munkában, hol van a növekedés, a két pillér milyen helyzetben van. Ezt azért mondom önnek, mert mi mindig átgondoljuk, a helyzetet, tehát hogy milyen változások következtek be az elemzés után. A versenyjog hogyan született meg? Akkor született meg, amikor a belső piacot kiépítettük, és a belső piacon a versenyt szabályoztuk. Most viszont a verseny az mindenütt megvan, mi pedig még mindig a belső versenyre figyelünk. Közben a mi legnagyobb cégeink elbuknak, a nemzetközi versenyben, nem jön létre a növekedés, és szerintem a verseny mellett, a versenyjog mellett a fogyasztók jogaira is oda kell figyelni. Azért kérdezem, hogy mit tett a bizottság, tudom, hogy sok lépést is megtettek, de talán érdemes lenne alapvetően átformálni újra a kereteket. Uh, Köszönöm szépen, asszonyom, mivel Vesztager biztos asszony nincs gyakran a körünkben, ezért most lehetőséget adok Werner Langennek, mert ő is szeretne kérdezni. Köszönöm. Még egy kiegészítésem lenne Werner asszony kérdéséhez, tehát a közbeszerzési irányelv. Ez azt mondta, hogy Japánnal jól mennek a kereskedelmi tárgyalások, az USA-val egy kicsit rosszabb a helyzet. Azt látom, hogy na, Németországban most a TTIP-hez hasonlóan egy NGO a Japánnal tartott tárgyalások ellen is kampányol, mivel azt mondják, hogy a vízellátást a japánok át fogják tudni venni a Európában. Általában véve megkérdezném, hogy a versenyjogi biztos azt, hogy meg tudja erősíteni ezeket az aggodalmakat. És ugye ugye arról van szó, hogy mind, úgy, arról van ez szó, hogy mindig a legkedvezőbb áru, és nem a leg, gazdaságilag legkedvezőbb ö, ajánlatot kell elfogadni. Hiszen, hogyha én úgy tudom, hogy ez van, és ez, erre kötelesek az, a szervek, és emiatt aztán, hogyha a japánok tényleg jó ajánlatokkal jönnek, akkor lehet, hogy tényleg ez lesz ennek a vége. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e valaki, aki kér még szót, mert a második fordulót nyitottam meg. Ha megengedi nekem biztos, asszony, biztos asszony, akkor én is még kiegészítem az elhangzott kérdéseket. Hallottam a kollégákat, akik általános kérdéseket és konkrét kérdéseket is föltettek, néhányan konkrét ágazati, ipari dolgokra kérdeztek rá. De fontos egyébként minden elhangzott kérdést általánosságból is megvizsgálni. Ami engem illet, engem foglalkoztat a globális versenytársak helyzete a mi piacainkon. Május 24-én a bizottság elfogadta a kötelezettség előírását, tehát egy határozatban a Gazprommal szemben, ami kelet- és közép-európai árakat illeti, tehát ezen a gázpiacon alkalmazott árakat illeti. Ugyanolyan szereplő a Gazprom a piacon, a gázpiacon, mint mondjuk a Google az informatikai területen, itt most energiaügyekről van szó. Az a néhány rövid kérdésem van, hogy 2013-ban a bizottság elutasította, elutasította a Gazprom vállalásait. Érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy el tudnál mondani, hogy mi a különbség azok között a vállalások között, amelyeket a Gazprom akkor tett, illetve amelyek a bizottság által néhány hete meghozott döntésben szerepelnek. Ez az első kérdésem. A második kérdésem az az, hogy miért nincsenek ebben a határozatban kompenzációra vonatkozó rendelkezések, hiszen nyolc tagállamban érintett felek vannak itt, és a szakbizottságunkban az öt legnagyobb frakció nevében levelet is küldtem önnek, nem olyan régen ugyanebben a témában. Ebben a levélben szerepelt ez a mondat, hogy az ilyen intézkedések hiánya veszélyes precedenst teremt, és nem küld világos jelzéseket arról, hogy az Európai Unió mindenképpen kiáll a szabályainak, jogszabályainak és állampolgárainak védelme mellett. És a harmadik kérdésem, hogy Gazprom sajnos elkerülte, a naftogáz esetben a stokholmi bíróság által rárót kötelezettségeket. Nem tudom, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni. Tehát ezt figyelembe vették ezt a lépést a határozatuk meghozatalakor? Mert az az igazság, hogy a Gazpromnak ezen a lépése eléggé csalódottságot okozott bennünk. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban tudna magyarázattal szolgálni, azt nagyra becsülnénk. Köszönöm szépen, és hát is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és kérem, hogy engedjék meg, hogy az elnök úr kérdésének megválaszolásával kezdjem. A stokholmi tárgyalások nem vonatkoznak a mostani Gazprom ügyben meghozott határozatra, és a vállalásokra. Tudjuk, hogy a Gazprom jogi lépéseket fontolgat, ezt figyelemmel is kísérjük, de ez nem fűződik a mostani ügyhöz. Ami a kompenzációt illeti, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy kompenzációnak lenne helye, ők a nemzeti bíróságokhoz fordultak. Született egy ítélet, amely kimondta, hogy a bizottság határozatától függetlenül a nemzeti bíróságok vizsgálhatják ennek a, az ügynek az alapvetéseit is, tehát a túlzó árazás és egyéb szempontok miatt a kompenzációs kérdése is kitérhetnek, tehát tönthetnek arról, hogy van -e ennek helye. Nagyon fontos, hogy ezt nemrégiben tisztázta a bíróság. És ami pedig a legelső kérdését illeti, mi az, ami nagyon fontos a kötelező vállalásokban? tehát amelyek most jogilag kötelezően érvényesek a Gazpromra. Pozitív lépéseket kell tenni a gázpiacok integrálására vonatkozóan. Ezek a dolgok nem tudnak megtörténni akkor, hogyha tiltó határozat születik. Itt két elemre gondolok konkrétan. Az első, hogy a gázt odaszállítsák, ahol arra igény van, hogy aztán onnan tovább lehessen értékesíteni. Ez lehet egy lengyel, hosszú távú szerződéssel rendelkező vásárló, aki tovább értékesíti a gázt mondjuk egy balti ügyfélnek. A balti országok gyakorlatilag a gáz ellátás szempontjából el vannak szigetelve, a Gazpromot arra kötelezzük, hogy úgy szolgáltasson, minthogyha meg lenne a csővezeték végig, mondjuk ettől a lengyel vásárlótól a balti államokig. Ugyanez igaz Bulgáriára is, és a másik dolog, amit ki kell emelni, az az, hogy igen valószínű, hogy a hosszú távú szerződésekben lesz olajárindexáció, tehát ez elég valószínű és közben megvannak a habok, ahol a napi piacon a gáz napi árát használják. A kötelező vállalásokban a Gazprom elfogadta, hogy minden második évben árrevíziót lehet kérni, és az a jó ebben, hogy pozitív az ár revízióra vonatkozó benchmark, ez a német és a holland hab ár. Tehát az azt jelenti, hogy akkor is, hogyha az olajárak emelkednek, és a hosszú távú szerződésekben lehet kérni, hogy a gázár csökkenjen azért, mert a mondjuk a holland vagy a német gázpiacon a hub ár alacsonyabb. Én ezt úgy látom, hogy ez nem a Gazprom ügy vége, hanem tulajdonképpen annak az eleje, hogy, gáz, hogy a Gazprom szigorú szabálykönyv szerint tevékenykedik. És az, hogy ezek jogilag kötelező érvényű szabályok, azt is jelenti, hogy amennyiben megsérti őket a cég, akkor már rögtön attól kezdve meg lehet bírságolni, hogy ez kiderül. Nem kell újra az elejétől fogva végig tárgyalni ezt az ügyet. Ugye néha előfordul, ahogy tudják is, hogy a jogállamiság értelmében elég hosszú ideig eltarthat, amíg egy ügyet végigviszünk. Nagyon fontos, hogy a vállalások kötelező érvényűek, folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat, és hogyha nem tartja be a cég, akkor bírságolható, és így az érintett tagállamokban élő állampolgárok megenge- megfizethető szinten kapják a gázt, mert a nyugat-európai piacokhoz igazodik ennek az ára. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartottuk. És egy másik kérdés, általánosságban is érinti ez a versenyszabályokat, csak egy kicsit, hogy képbe tegyük a dolgokat számomra nagyon fontos az, hogy még soha nem volt Európában annyi munkahely, mint ma. Tehát nem volt magasabb a foglalkoztatottság, és ezt úgy sikerült elérni, hogy a mostani versenyszabályokat alkalmazzuk. Tehát nem a versenyszabályok, a versenyjogi szabályok akadályozzák a munkahelyek létrejöttét, sőt éppen ellenkezőleg. Hogyha verseny van jelen a piacon, akkor nyilván mindenkinek készenlétben kell állni, azért, hogy a versenytársakkal a versenyben meg tudjon maradni. És igazuk van, amikor azt mondják, hogy ez nem csak a belső piac, ez egy globális piac. Ezt is lehet látni, ha megnézik az ügyek kezelését. Ha például egy fúziót vizsgálunk a bizottságban, akkor azt nézzük meg, hogy a fúzió után létrejött vállalat ügyfelei milyen helyzetbe kerülnek, hova tudnak fordulni. Ha csökken a választék, nőnek az árak, és korlátozott az innováció, akkor a, az ügyfelek fordulhatnak-e máshova, és gyakran kiderül, hogy az egységes piacon, Európán kívül vannak más helyek, más cégek, ahova az ügyfelek fordulhatnak. És ez tényleg igaz, a piac nőtt, ez egyre gyakrabban kiderül, hogy az EU kívüli vállalathoz lehet fordulni. 50-ről 65 osra emelkedett a növekedés. Ezt lehet látni, hogy a globális piacot figyelembe vesszük. Ha az elemzést végrehajtjuk, és mondjuk menjünk fölülről lefelé, tehát hogy milyen feltételek ket írünk elő. Gondolatébresztő az, hogy a fúziós ügyek 94%-ában nincs semmilyen feltétel, semmilyen előírás, csak a fúziók 6%-ára igaz az, hogy feltételeket szabunk, és ebből kiderül, hogy aggályosnak tartjuk a versenyhelyzetet, tehát szerintünk a verseny sérül, és erre megoldást kell találni, tehát hogy vagy eladnak egy gyártósort, egy részesedést valahol, és így tovább. Az egész eszmecserének az a lényege, hogy persze ugye minden egyes ügyet tárgyalunk, hogyha erre szükség van. A világos ügyeket nem húzzuk sokáig, hát nyilván elemezzük, gyakran alaposan elemezzük, de mindenfajta akadály nélkül átjutnak ezek a, a folyamaton. De legutóbb például a Luxotika ügyben volt egy aggály, amiatt tagodott a bizottság, hogy a keretek és a lencsék össze kombinálása hova vezet a napszemüvegek esetében. Megkérdeztük az optikusokat e, szerte Európában, és kiderült, hogy nem kell aggódni. Még ezt az óriás fúziót is el tudtuk fogadni mindenféle egyéb feltételek előírása nélkül. Tehát igyekszünk alaposan megvizsgálni minden ügyet, akkor is, hogyha még a, a fúziós küszöböt el sem éri az ügy, akkor is így tettünk, amikor a Facebook a WhatsAppot felvásárolta, vagy az Apple a Sezamot felvásárolta. Mind a kettő ugye kisebb, a WhatsApp is és a Sezam is kisebb cég, amely nem üti meg még a küszöböt sem, Viszont felmerül a kérdés, hogy mi történik, ugye, hogyha az adatokat itt összeolvasztják, mi lesz a helyzet a piacon, és minket ez foglalkoztat, tehát ezért vizsgáltuk meg ezeket az ügyeket is. Felmerült a kérdés, hogy változtassunk-e az eszköztáron vagy sem. Hát ez egy nagyon érdekes téma, amikor a piacok változnak, az üzleti modellek változnak, a gyártási modellek változnak, tehát az értékteremtés módja változik, akkor ezt érdemes megvitatni. Én ezért kérdeztem meg a három szaktanácsadót, hogy nézzék meg ezt a témát. A versenyjogi, a közgazdasági és a tech, tehát információtechnológiai területen szakértők ők. Márciusra fognak jelentést készíteni, és tanácsot is adnak a tekintetben, hogy mit érdemes lépni, milyen cselekvésre lenne szükség. Ezt kiegészítendő részvényesek és egyéb felek véleményét is kikértük. Most indítottuk be ezt a múlt héten, tehát az internetes honlapon lehet szeptember végi határidővel véleményt nyilvánítani ezekben a témákban. Aztán ennek az információnak az alapján január 17-én egy nyitott konferenciát szervezünk, amely megvitatja azt, hogy mire van szükség egy olyan piacon, ahol ennyire gyorsan változnak a gyártási módok, az értékteremtés módjai, annak érdekében, hogy az eszközeink továbbra is szolgálják a céljukat. Válaszolok Nékia úrnak, aki az acél gyárról kérdezett Romániában. Azt mondom, nagyon szívesen megismétlem még egyszer, mert nagyon fontos ezt is hangoztatni, hogy mindenki megkapja ezt a világos üzenetet. Közös a célunk itt. Számunkra semmi jó nem jár azzal, hogyha bezár egy üzem, mert a bezárt üzem versenyképtelen. Csak az élő gyár versenyképes, ahol van befektetés a gyártásba is, de az értékesítésbe is, és abba is, hogy eljussanak az ügyfelekhez, hogy egyáltalán releváns szerepet tudjanak játszani a piacon. Tehát itt javasolja a a cég, hogy ő befektet, tehát felvásárlás, fúzió történik, és mi, a, minket a felvásárló érdekel. Nem lehet ez akárki. Nem lehet, akinek csak sok pénze van, az egy dolog, de ismerni kell ezt a szektort, az ágazatot, a szakmát, mert egyébként nagyon nehéz fellendíteni a céget, amiben befektetett a felvásárló, és garantálni azt, hogy a cég tovább is versenyben maradjon. Ezért tehát a vásárló jóváhagyása nagyon fontos elem ebben a folyamatban, tehát hogy a fúzióban legyen valaki, aki e, ismeri az ágazatot, a tevékenységet, és a befektetésével fel tudja lendíteni a másik céget. Az európai acélágazatnak hosszas története van, sok kihívással néz szembe, és az elmondható róla, hogy az európai acélágazat jó minőséget produkál, és nem az adófizetők pénzére támaszkodik. Tehát nem arra támaszkodik, hogy az adófizetők mindig megmentik. Versenyképes, nagyon innovatív, nagyon jó minőségű termékeket előállító acélszektorról van szó, ami nem minden piaci szereplőre igaz máshol és a kereskedelmi védő mechanizmusaink kellene, hogy gyorsabban reagáljanak, tehát a dömping ellenes mechanizmusaink. Tehát, hogyha kiderül, hogy tisztességtelen a verseny, akkor tudjunk minél előbb lépni. 37 dömping ellenes intézkedés van már életben, de a parlament elé. Cecilia Malmström felelős ugye ezért, mert letettük azt az eszközt, amely lehetővé tenni, hogy még gyorsabban reagáljon a bizottság, még mindig a WTO szabályok keretein belül, de mégis még ennél is gyorsabban, csak hogy egy picit jobban tudjunk lépni, mint ahogy ezt a múltban megtettük. Én nagyon remélem, hogy ezt el tudjuk fogadni minél előbb, mert szükség van arra, hogy elmondjuk az európai ágazatoknak is, hogy ha tisztességtelen versennyel találják magukat szembe, akkor lépünk. Ha tisztességes versenyben vannak, akkor reméljük, hogy elfogadják ezt a kihívást, és beszállnak a versenybe, de amennyiben az tisztességtelen, akkor garantáljuk, hogy megoldódik a az ügy vagy az érintett probléma. A pénzügyi szektor, illetve a Brexit kérdése. I, I think... Hát azt gondolom, hogy a legjobb dolog egy ilyen napon, amit mondhatok például, mint ma, az az, hogy hát nyitott a kérdés. Ha bárki tudja itt a körünkben, hogy mi lesz a Brexit tárgyalások eredménye, akkor kérem, hogy mondja el, vagy fel tudjunk készülni arra, hogy mi el előttünk. A pénzügyi szektor Európában nyilvánvalóan fontos. Az infrastruktúránk része, ez támogatja az iparunkat, és éppen ezért óriási érdeklődés követi azt, hogy mi lesz az eredménye nem csak az átmeneti időszaknak, hanem a jövőbeli kapcsolat is hogyan fog alakulni az Egyesült Királysággal. Cseh köztársaság és az acélipar? Kohlicsak úr kérdése? What was the question of the Czech? Well, uh, uh if you could... Mi is volt a kérdés? El tudná ismételni? Persze, az egyik rész az megegyezett a francia kollega kérdésével, a nagy iparok esetében, hogyan tudjuk megvédeni az iparunkat a tisztességtelen verseny ellen, vásárolja meg ezeket a nagyvállalatokat. A tipikus példa az ArcelorMittal, ami a legfejlettebb acélipari üzemeket vásárolta fel. A Kovice Steel eladta a csoport a cseh köztársaságban, és az a verseny miatt ez problémás. Önnek igaza van, vagy mindig nyomon kell követni azt, hogy ki vásárol meg egy-egy vállalatot, mert időnként vannak olyan egységek, mint például két-három nappal ezelőtt, A Paul D. Steel esetében ugyanezt történt, nemrég eladták egy teljesen ismeretlen vásárlónak. A következő kérdésem pedig az volt, hogy az európai tároló üvegiparnak mi a helyzete. A kapacitás 50%-át amerikai cégek vásárolták fel. Én ennek a szektornak dolgoztam, úgyhogy nagyon jól ismerem. Ez is egy példa. De ugyanez a lapüvegek esetében a helyzet, amerikai cégek vásárolták fel ennek a szektornak a termelésének a nagy részét. Ezek az új belépők, akik felvásárolják a cégeket, ezekkel szemben hogy tudjuk megóvni a dolgozóinkat? Elnök, valószínűleg erre egyértelmű választ adni nehéz, de ha ez nem sikerül, akkor is esetleg valami irányvonalat, hogyha fel tudna vázolni, az már önmagában érdekes lenne. Az iparunk jövője szempontjából, plusz abból a szempontból, hogy hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi várható. Ha csak olyan kérdéseket tennének fel, amire mind tudnám, a válaszokat nagyon röviden végeznénk, úgyhogy ez így rendben van. Nagyon szívemhez közel állóak ezek a kérdések, bár egyáltalán nem ismerem az üvegipart. Nem tudok róla, hogy tájékoztattak volna bennünket fúziókról ebben a szektorban, Úgyhogy fel is jegyzem az ön által szolgáltatott információt. A második javaslat az Európai Parlament előtt, ami a releváns ESZE pontból, ez a közvetlen külföldi tőkebefektetésekről szóló téma. Ezek nagyon hasznosak, azonban óvatosságra van szükség. Az ember szeretné tudni, hogy milyen információk állnak rendelkezésre a beruházóról. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek már van mechanizmusa ennek a vizsgálására. Mi azt javasoljuk, hogy minden tagállamban legyen ilyen screening mechanizmus, ami megvizsgálja azt, hogy egy befektető, ha mondhatom így, a megfelelő okokból fektet-e be. És én ezt nagyon támogatnám, mert egy globális piacon ahol a verseny távolról sem tökéletes, és ahol nincsenek egyenlő játékszabályok, akkor természetes, hogy az embernek képesnek kell lennie megvédeni magát. Védőmechanizmusokkal, vagy az Európán kívül adott támogatásokkal, vagy az Európán belüli beruházók átvilágításával, hogy tudjuk, hogy megfelelő okból fektetnek-e be Európában, vagy nem. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a káros támogatásokat minimalizáljuk. Megtörténik ez, és egy kicsi haladás is sokkal jobb, mint a semmilyen haladás ezen a területen. Ezért dolgozunk együtt Ceciliával, hogy a különböző kereskedelmi megállapodásokban odafigyeljünk arra, hogy a káros támogatásokat le tudjuk állítani. Például két és fél évvel ezelőtt a WTO-ban volt egy hosszadalmas megbeszélés, és végre rábólintottak arra, hogy a mezőgazdasági termékek export támogatásait be kell szüntetni. Háromszintű stratégiánk van tehát, és széles körben vagy átfogó választ adva a kérdésére szeretnénk gyorsan antidömping intézkedéseket létrehozni, megtudni azt, hogy a közvetlen külföldi befektetések tervezői jó okból termezik ez, illetve hogyan tudjuk csökkenteni a káros támogatásokat. Például Kínával aláírtunk egy egyetértési megállapodást a e témában, aztán a kereskedelmi megállapodásainkban is szerepel ez a kitétel ami a kapacitási mechanizmusokat illeti, erre is rátérnék, jogosan mondták azt, hogy segítünk kapacitásmechanizmusokat létrehozni Európa szerte. Ezek eléggé különböznek egymástól, mert az tagállami energiatermelés örökségét tükrözik. Ami közös bennük az az elsősorban, hogy szükség van rájuk, és a tagállamon áll az, hogy a megfelelő hátteret megteremtse, és kimondja azt, hogy erre szükség van, a második dolog, nagyon fontos, hogy a lehető legkevésbé torzítsák vagy zavarják a versenyt, és a harmadik, hogy ezek legyenek ideiglenesek. ön is mondtam, a parlament intenzíven dolgozik azon, hogy az energia tekintetében a piaci reformot elősegítő jogszabályokat alkassanak. Az Energiaunió szempontjából nagyon fontos lenne, hogy a tagállamokat a tagállamok tudják támogatni egymást, például a megújuló energiákkal, hogyha az egyik tagállamban egy bizonyos időben csúcsra járnak az erőművek, azzal tudják segíteni az energiából ö, szűkösen álló tagállamokat. Aztán a határokon átnyúló ellátás eleme is nagyon fontos ebből a szempontból, illetve az az elem, hogy figyelembe vegyék a keresletre való reakciót. Nagyon gyakran olcsóbb az energia nagy fogyasztóival megállapodást kötni, hogyha mondjuk a fellendül egy csúcs, alakul ki az energiafelhasználásban, akkor ezek a nagy felhasználók csökkentsék az energiafelhasználásukat, hogy kiegyenlítsék az energiapiacon rendelkezésre álló energia mennyiségét. Ezek a rendelkezések mind nagyon fontosak ahhoz, hogy a piacon ne keletkezzenek zavarok, ami a közbeszélzést illeti. Ez igazából Bienkowska biztos asszonynak a témaköre, úgyhogy az én tudásom nem elég elmélyült a e e téren, de azt hiszem, hogy itt az a fontos, hogy olyan változtatásokra van szükség, hogy ne csak az árakat tudjuk összehasonlítani. Ez nem elég ahhoz, hogy a megfelelő terméket szállítsák. A minőség, az előállítás módja, az értékesítés utáni szolgáltatás nyújtás is nagyon fontos. Ezért nagyon fontos a közbeszerzésben erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy tényleg a megfelelő ajánlatot válasszák ki ez annyira fontos, és annyit tudnék még mondani az, arról, hogy az infrastruktúrát, hogyan építik a digitális infrastruktúrának a, az építése során, mennyi mindenre kell még odafigyelni, mennyi minden fontosabb, mint csak az ár. És ezt mind figyelembe kell venni a közbeszerzések esetében. Kérdezték azt is, hogy európai bajnokokat hozunk el létre. Nos, hát nem. Ezt az üzleti világ teszi, mi csak azt biztosítjuk, hogy az európai bajnokoknak is legyen versenye, annak érdekében, hogy éberek maradjanak és megmaradjanak ezen a bajnoki, ebben a bajnoki pozícióban, és versenyképesek maradjanak a globális piacon is. Néhány jó példa, amiket a kezdetben említettem. Az egyik az InBev és az SNB. A, ki, ő, ő, ő, most az összeolvadással a legnagyobb két bi- ö, sör gyártóvá vált. Európában olyan gyárta soraik is vannak, amelyek olyan tagállamokban vannak, ahol nagyon kicsi lenne amúgy a kapacitás, és így most a legnagyobb ö, sörgyártó cég gyakorlatilag a világon európai lett. Egy európai ö, bajnok és a verseny közötti kapcsolat jól illusztrálható ezzel. vegyék figyelembe azt, hogy továbbra is akarjuk nyomon követni azt, hogy a versenyképességi szabályok nem sérülnek, és azt, hogy a külföldi tőkebefektetés megfelelő célokkal jön létre, és ezzel is tudjuk segíteni a bajnokainkat. Az utolsó kérdés, a kicsi cégek hogyan tudnak hozzáférni az európai projektekhez? Nos, hát remélem, hogy a tőkepiacokon rendelkezésre álló finanszírozási források is felszabadulnak majd a számukra. Nagyon sok múlik önökön is azó a tekintetben, hogy ez megvalósul-e. A nagy iparágakról, például az acéliparról már beszéltünk, de ahogy az elnök úr is mondta, az európai gazdaság gerincét a kisvállalkozások alkotják. Ők a beszállítók, ők azok, akik a nagyobb cégek számára a keresletet teremtik, és ők azok, akik a legtöbb embert foglalkoztatják. Köszönöm szépen, biztos asszony. Esetleg lehetne még egy-két kiegészítő kérdést feltenni? Jó, Mártán úr, él szó. Köszönöm szépen, elnök úr egy kicsit kihangsúlyozni, amit Gó és kollégám mondta, ne, ne, ne, várjon, várjon, még nem fejeztem be. Most akkor, ha megkaptam a szót, akkor meg is tartom már elnézést. Amit Veszteger asszony mondott, ugye példát mondott. Én nekem mindig nehéz azt megérteni, amikor ön azt hangsúlyozza, hogy az európai vásárló, az európai vásárló, de az ArcelorMittal esetében például ön konkrétan azt mondta, hogy önt megkeresték az ügyfelek, és azt mondták, hogy ebből a fúzióból egy még nagyobb óriás jön létre, és ennek viszont nem lesz hatása az árakra. Na de hát ki tudja elhinni ezt a butaságot, hogy az európai piacon ha az ügyfeleknek kell hinnünk, akkor minden le van zárva, senki nem tud belépni. Hát, hogyha én azt gondolom, hogy az európai acél drága, akkor ki akadályozza meg, hogy én nem kínai, amerikai, brazil vagy egyéb acélt vásárlok. 40 millió tonnával kevesebbet kell most Brazíliából és Mexikóból kell importálnunk, importálnunk, mert ennyi hiányzik az acélból és akkoriban nem vették figyelembe az ő pozíciójukat, ezen cégeknek a pozícióját. És a kérdés ugye, hogy a tudás, a munkahelyek, ez, ez, nem, ez nem kritérium, nem jelentenek kritériumot a versenyszabályokban? és tulajdonképpen iskola példa a Galáti ügye. Én az amiatt aggódom, hogy hát igen, holnap mondjuk jön egy nagy cég, és fel fogja venni, vásárolni, mint mondjuk az a kanadiai cég, amely felvásárolta az európai alumínium, legnagyobb alumínium céget, megveszik a technológiát, megveszik a tudást, és kész. És mi ennek az eredménye? Mi volt ugye a kanadai felvásárlásnak a példája, hogy nem gyártanak alumíniumot Európában, és minden Kanadába költözött. És ugyanez lesz a Galátival a cseh köztársaságban a cseh köztársaságban, Romániában, Franciaországban, Belgiumban bezártak, gyakorlatilag a tudást és a technológiát, a kompetenciát vesztettük el ezekkel a felvásárlásokkal. Ez az én gondom. Köszönöm. Sensitive. Köszönöm szépen. Ez elég érzékeny és nagyon konkrét kérdés, amelyet nem valószínű, hogy könnyű lesz megválaszolni. Langen úr még egy harmadik kérdést szeretne föltenni? Nem. Jó. Akkor biztos asszony meg tudja válaszolni Márten úr kiegészítő kérdése. Azt hiszem, hogy különböző készségeink vannak a jövőre nézve illetve a jövő prognózisait kialakítva, én nem osztom az ön véleményét. Európai acélipar nagyon színű nagyon sok módon, nagyon sok helyre nagyon sok terméket állít elő, a legegyszerűbb termékektől kezdve a legbonyolultabb, legnagy, kiváló minőségű termékekig, és ezért kicsit nehéz egyetértenem azzal, hogy az acéliparról egy ilyen brutális képet kellene festenünk. Sajnos hogy a globális szinten azt látjuk, hogy a túltermelést valahogy kezelni kell. Jelenleg globális szinten 50%-os túltermelés van az acéliparban és elindult a vita az acél túltermelési fórumon. Itt részt vesz Európa, az USA és Kína is ezekben a beszélgetésekben. Nagyon fontos, hogy az acéltermékek között azt a különbséget is megfigyeljük, hogy nagyon különböző távolságokra tudnak utazni. Vannak olyan termékek, amelyeket be lehet szerezni Európán kívülről, mert a beszállítási idő, illetve a, a határidők nem annyira fontosak. Amikor megnézzük ezeket az összevonásokat, pontosan azt nézzük, hogy hogy utazik az acél, és hogyha az, a szokásos vásárló árai feleme, megemelkednek, akkor az emberek hova fordulnak. És itt nagyon nagy különbségek vannak a minták között. Vannak olyan acéltermekek, amelyeket nem lehet túl messze szállítani, nagyon nagy a szükség van rájuk, és nagyon fontos, hogy időben érkezzenek meg oda, ahol, ahova viszik őket, hogy lehetséges legyen egy adott időkereten belül többet kérni, hogyha többre van szükség, és el kell tehát ismerni, hogy ez az, acél, az európai acélipar sajátossága. És ugye van a nyers acél, meg vannak a nagyon bonyolult termékek, és vannak olyan ágazatok, amelyek panaszkodnak nekünk a kereskedelmi, kereskedelemvédelmi mechanizmusra, mert nekik szükségük van importált acélra, és ők valóban kivannak téve ennek a brutális helyzetnek a hatásainak. Tehát természetesen igaza van abban, hogy egy acélipari állás több acélipari állást generál. Azt hiszem, hogy Európán belül 360 ezer konkrét acélipari állás van, de 30 millió ember van, aki összesse, összességében véve az acélipara kapcsolatos állásokban dolgozik, és közvetve legalábbis érintett, és az ő helyzetüket is fegyelembe kell, figyelembe kell venni, amikor az egész értékláncot vesszük figyelembe, és ez egész értékláncot tekintve próbáljuk megőrizni Európa versenyképességét. Elnök, hát ha nem is értünk egyet mindenben egymással, bár ebben nem is vagyok egészen biztos, de mindenképpen azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon örültünk annak, hogy eljött hozzánk, az ipar, az energiaágazat, a digitális ágazat, még az űr ágazat szempontjából is rendkívül fontos önnel eszmét cserélni. Az ön jelenléte mint versenyjogi biztos jelenléte, az, hogy beszélünk a globális gazdasági helyzetről, az állami támogatásról, a versenyhelyzetről, a többi érzékeny kérdésről, ez nagyon fontos. Mindenki tudja, hogy nem könnyű az ilyen helyzetben tovább lépni, a szabad piaci, illetve a nagyon éles versenyhelyzetet mutató piaci ö, piaci körülmények között, és ő mondta, hogy igen, akkor lehet versenyképesnek lenni, hogyha jön valaki, aki kihív minket a versenyre. Nagyon fontos, hogy legyen foglalkoztatás, hogy legyenek munkahelyek másfelől, és ugye ez e között a két szempont között nagyon mély a szakadék, és mind a kettőre foglalkoznunk kell. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kiváló dolog ez a szakbizottságunk számára. Remélem, hogy jövő márciusig még lesz egy, talán egy lehetősége ahhoz, arra, hogy ellátogasson hozzánk. Ugye a költségvetés tárgyalásokra nagyon nagy hangsúlyokat fogunk fektetni. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy eljött. It was a pleasure. And I